Proszę Państwa, myślę, że możemy powoli zaczynać. Hölgyeim és Uraim, azt hiszem, hogy megkezdhetjük az ülésünket. Ahogy önök is tudják, 17 órakor fogadjuk majd a biztos urat. 17 óráig, tehát négy napirendi pontot kell megtárgyalnunk. Egy kis késésben vagyunk már, úgyhogy mindjárt el is kezdjük a munkánkat. Üdvözlök mindenkit! Szeretném jelezni, hogy a csenyelvű tolmácsolás nincs aktív módon, csak passzív a cseh tolmácsolás. Hogyha megengedik, akkor azonnal áttérek a hetes napirendi pontra, a 2013 évi mentesítés az unió általános költségvetése témában az Európai Bizottság költségvetéséről van tehát szó. Igen, elnök úr, hogyha megengedi, akkor a szabályzatra hivatkoznék megfigyeltük azt sok esetben, hogy az Európai Bizottság képviselői nincsenek jelen az ülésünkön. Én éppen ezért egy levelet is írtam ebben a témában, úgyhogy kérem, hogy ön is, elnök úr, erre figyeljen, hogy a bizottság vegyen részt az üléseinken, ez fontos. Nagyon szépen köszönöm. általában az én ismereteim szerint a bizottságot mindig képviseli valaki a az üléseinken, de természetesen tudomásul veszem a megjegyzését. Köszönöm szépen, hogy erre emlékeztetett, ugyanis ez egy fontos kérdés. Most pedig megadom a szót Jár úrnak. Áttérünk a jelentésére. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság foglalkozik a témával, és a költségvetés szintjén ugye a mentesítésekről is beszélni kell az előkészületek során. A különböző bizottságok részt vesznek a munkában, és ez a vélemény, a számvevőszék éves jelentésén alapszik, valamint az ECOFIN ajánlásai alapján. Tehát megadom a szót Jár úrnak. Ő már egy ideje lényegében specialistája a költségvetési témánknak. Köszönöm az elkötelezettségét, és most kérem, hogy részletesebben beszéljen erről a problématikáról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy rövid bevezetőt szeretnék tartani a véleményemhez. A legfontosabb dologkal kezdeném. December 9-e 12 óra módosítók beadó vársának határideje, tehát december 9-e 12 óra délben. Semmi se lehet olyan jó itt a parlamentben, hogy ne lehetne rajta javítani. Aztán először történik meg, hogy a mentesítése kapcsolatban az Agri Szakbizottság véleményt alkot. Szerintem ez jó. Eddig, mint a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságé volt ez a jelentés. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy most minket is bevontak, hiszen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a számvevőszék jelentését. Egy kérésem, egy dicséretem lenne. Nagyon intenzív a dialógus a számvevőszék, a Költségvetési Szakbizottság és a Bizottság között 1999 óta és a mezőgazdaság mindig az az egyik terület, ahol a legalacsonyabb a hiba kvóta. Általában véve azért, mert úgy állapították meg a hiba küszöböt. Úgyhogy Ami a hiba kvótákat illeti, az lenne a kérésem, hogy más területeken, a regi szakbizottságban, és eh, a fejlesztési segélyek eh, albizottságában is támogassuk azt, hogy csökkentsék a hibakvótát. Aztán a negyedik dolog, amit mondani szerettem volna, az erőforrásokra vonatkozó hibarátákat. Eltért kicsit a bizottságnak a számadata a tagállamok által benyújtott bevallásoktól. Ez teljesen természetes, mert nem feltétlenül valós hibából ered, hanem más definíciókat alkalmaznak a tagállamok. Ha azonban valóban eltérnek a számadatok valós hibákra vonatkozóan, akkor hosszú távon célunk kell, hogy legyen, hogy csökkentsük a különbséget a bizottság adatai és a tagállam adatai között. Mert hát nyilván a hibákat nem szabad még egyszer megismételni. Aztán azt hiszem a 11-es pont a véleményemben kicsit bosszant minket az, hogy a számvevőszék és a bizottság által feltüntetett hibaarány is eltér. Mind a két oldal megindokolja ezt azzal, hogy más a kalkulációs rendszerük. Hát ez lehet, hogy igaz, mindenki meg is védi a saját rendszerét, mindig azt mondják, hogy az övék a helyes. De számunkra, képviselők számára nagyon nehéz ez így a pessimisták a magasabb hibarányjal számolnak, az optimisták az alacsonyan. Jó lenne, hogyha végre egységes lenne a rendszerünk, vagy hogyha a két intézmény összefésülné az adatait, ez könnyebbé tenni a munkánkat. Aztán mindenkit megkérnek arra, hogy az első pillér keretében folyó kis programok hibarányát a második pillérben tüntessék fel. Mert jelenleg 80% található az első pillérben, és 20% a második pillérben. A kis programok, most mindegy, hogy milyen oknál fogva, sokkal nagyobb hibaarányjal rendelkeznek, mint a nagy programok. Igazából azt is mondhatnám, hogy a kis programok lerontják a statisztikáinkat az első pillérben. Pedig ez nekünk nagyon fontos lenne, hiszen a közvélemény mindig ránk koncentrál a közvetlen kifizetések miatt, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy a közvetlen kifizetések esetében a hiba rátát lejjebb nyomhassuk, hiszen a közvetlen kifizetésekre folyósított pénzeket mindig nagyon figyelik, ez nagyon fontos. Úgyhogy a jövő évig meg kell beszélnünk például az iskolai tej és az iskolai gyümölcs programját. Hol mutatja a legnagyobb hibarányt? Brüsszelben. Hát ez nem túl jó képet fest rólunk, úgyhogy ezeket a programokat bürokráciamentesé kell tennünk. És hogy mondjam, hát tegyük őket hiba ellenállóvá. Ez egyébként a regionális programokra is igaz, nagyon jók a szabályok, aztán a gyakorlat az már kevésbé rózsás. Ezen kívül Nyilvánvalóan, hogy a közös mezőgazdasági politikában a bürokráciát csökkenteni szeretném. Ez fölmerül még ma este a biztosokkal, mert tudjuk, hogy a bürokrácia többször is visszacsap egy rendszerre. Brüsszelt is terheli, a tagállamokat is, a gazdákat is, a támogatottakat is, és végeredményben magas hibarátát is eredményez. Úgyhogy a bürokráciában csak vesztesek vannak ami megdöbbentő, hogy nem találtunk még semmilyen növényírtószert a bürokrácia gazának kiírtására. Az utolsó pont, amit szeretnék mondani, a screeningnek, az ellenőrzési rendszernek a bevezetése. Nem igazán bürokráciamentes, és szerintem, hogyha ezt az úgynevezett átvilágítási folyamatot meg bevezetjük, akkor megint megugrik a hiba ráta a tagállamokban. Ez megint fals képet fest a közvélemény szemében rólunk, azt mondják megint majd, hogy ugyan mit csinálnak Európában. Úgyhogy lenne kérésem a bizottsághoz és a tagállamokhoz, kérem a screeninget, az átvilágítás folyamatát tegyék minél inkább hibamentessé. Általában véve persze nyilvánvalóan, hogy támogatom a mentesítést 2013-ra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát. Először Rodi úr kérdezhet öni a szó, képviselő úr. Jár úr, köszönetet szeretnék mondani a költségvetéssel kapcsolatos munkájáért. Az ALDE frakcióban üdvözöljük ezt a mentesítést, de van két kérdésem. Az egyik, az iskolai tej és az iskolai gyümölcsöt azt mondja, hogy a második pillérből finanszírozunk, és ne az elsőből. Akkor ennek nem áll fönn a kockázata, hogy a mezőgazdaságra szánt pénzek más területen fordítódnak más célokra. A másik kérdés a hibaráta. Nyilvánvalóan mindenki kevesebb hibát akar. De a gyakorlatban hogyan szeretné ezt megvalósítani, az ügynökségekben szeretne külön ügynököket, akik a hibarátáért lennének felelősek? Tehát általában véve az ALDE támogatja munkája, de azért erre a két kérdésre szeretnék választ kapni. Köszönöm. Következik de Castro. Asszony, köszönöm szépen. Igen, úgy gondolom, hogy nagy a konvergencia abban, mind abban, ami elhangzott, nevezetesen, hogy fontos az egyszerűsítés, és az új kapnak ez a fő problémája, hogy úgy tűnik, hogy bürokratikusabb lesz, pedig kevésbé kellene bürokratikusnak lennie. A hetedik ponttal kapcsolatosan elhang, elhangzott az, hogy a kisebb programokat tegyük át a második pillérbe. Most bizonyos tagállamokban ez azt jelenti, hogy a nemzeti irányítást áttesszük a regionális irányításba. Tehát itt különböző programok vannak, de úgy tűnik, hogy az egyszerűsítés helyett bonyolultabbá tesszük a dolgokat. Ugye a greeninggel kapcsolatos, a zöldiséssel kapcsolatos programok is nagyon fontosak, de hát itt elég sok a probléma. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! Úgy tűnik, hogy nincs több felszólalási kérelem, de igen, Buda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Biztos vagyok benne, hogy majd a biztos úrral is meg fogjuk ezt a témát tárgyalni ma délután, ugyanis javításra van szükség, nem csak a greening, a zöldítés terén, a bizottság, a számvevőszék is ugye elmondták, hogy számunkra hasznos lenne, hogyha tisztáznánk a különbségeket. A jogszabályokat is tisztázni kell, ami a kilencedik bekezdést illeti. Ugye arról van szó, hogy a nemzeti kifizető ügynökségek foglalkozzanak a kifizetések témáival, de csökkentve a bürokráciát. Azt hiszem, hogy inkább növekszik a bürokrácia a tagállamokban. Köszönöm. Nincs más kérdés vagy megjegyzés, akkor szeretném megkérdezni a bizottság képviselőjét Mengel urat, hogy, hogy kíván-e szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy megdicsérem a szakbizottságot. A mentesítés nagyon nehéz dolog, különösen a hibarát, a hiba arány a mezőgazdaság területén. Mi a bizottság részéről mindig szembe kerülünk azzal a dilemmával, hogy egy részről el kell látnunk a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságot információkkal, másrésztről viszont ők gyakran kritizálnak minket méghozzá azzal, hogy túl bürokratikusak vagyunk, és hogy leterheljük a gazdákat. Ez megjelenik nyilván a jelentésben is, és a mentesítéssel kapcsolatban is szóba kerül. A jelentés. Nagyon sok jó információ van benne, és nagyon jól tájékoztat minket arról, hogy az Agriszak Bizottságnak mi a véleménye. Egy technikai korrektúrát javasolnék, de ezt már jár úrral megbeszéltem, néhány számadatnak még bele kellett kerülni a jelentésbe. Aztán három-négy dolgot még szeretnék megemlíteni. A négyes pont. a nem megfelelő számadat lejelentés a tagállamok részéről. A bizottság nem tud arról, hogy szándékosan hibás adatokat jelentettek volna le. De amit meg tudunk állapítani, az az, hogy nagyon sok tagállamban nem folyik megfelelően még a munka, amikor oda megyünk és ellenőrizzük őket, akkor még hibákat találunk, még nehézségeket, és nyilván így a nemzetközi, így a nemzeti hibaráta egyre romlik. Tehát nem arról van szó, hogy helytelenül jelentik le az adatokat, hanem az, hogy nem teljes munkát végeznek, és utána mi még rontjuk a hibarátát. A második megjegyzésem a hatos pontra, vonat, bocsánat, a hetes pontra, a kisebb programokra, itt említette az iskolatáját, hogy jó lenne, hogyha második pillérbe kerülnének át. Jár úr, ő nem a programot akarja áttenni a második pillérbe, hanem csak a pénzügyi intézkedéseket és a hibarátákat. Jól értettem? Hát, politikai szempontból ez teljesen más néz ki, mint hogyha azt javasolná, hogy az iskolatáj politikát tegyük át a második pillérbe. Ha el akarja különíteni a két területet, akkor nagy problémáink lesznek, mert a hiba ráták bizonyos büdzsékhez kapcsolódnak, és a második pillérnek megvan a saját büdzséje. Úgyhogy az első pillérnek is megvan a sajátja. Az közvetlen kifizetésekre a számvevőszék egy hibarátát ad nekünk az első pillérre, és aztán a második pillérnek megint van saját kerete. Úgyhogy nagyon nagy problémákat okozna az iskolatai programot, vagy a kisebb programokat átnyomnánk. A következő megjegyzésem a kilences pont, hogy a nemzeti kifizető ügynökségeket ki és hogyan vezeti. Véleményem szerint jogi problémákat vetne föl, hogyha uniós tisztviselők hatáskörébe tartoznának, hiszen ez azt jelenteni, hogy kihelyeznénk uniós képviselőket, tisztviselőket, akik aztán a nemzeti törvényeket tartatnak be. Erre nincs még precedens, úgyhogy erről nem tudnék többet mondani. Aztán a bizottság a következő következő években a kifizető ügynökségek 5%-át leépíti. Jelenleg 22 ilyen kifizető ügynökség van. Ha megfelelően működne a rendszer, akkor már 28 kifizető ügynökségünk lenne. Nincsen ennyi. Úgyhogy igazából bele kell gondolni, hogy a jelenlegi helyzetben mi a helyes út ezen kívül. Mi mindig a társ adminisztrációt tartjuk szem előtt a mezőgazdaság területén. Ez azt jelenti, hogy a bizottság és a tagállamok együttműködnek, a bizottság a pénzeket elérhetővé teszi, delegált jogi aktusokat javasol, majd a tagállamoké a végrehajtás és a delegált jogi aktusok végrehajtása. Ha ezt a rendszert föl akarjuk bontani, akkor ez azt jelenteni, hogy megbomlik ez az egyensúly, és akkor a tagállamok is kivonnák magukat az ellenőrzési munkából. És akkor kit ellenőriznénk, hogyha a végrehajtás nem működne. Ez egy halott megoldás, és bele kellene gondolni a javaslatba. 11-es pont az eltérő hiba arányok valóban eltérnek, mert különböző módszerekkel számol a bizottság és a számvevőszék. A számvevőszék a teljes uniót világítja át, az első és a második pillért. Tehát a közvetlen kifizetések és a pénzügyi beavatkozások hiba arányait. A bizottság egy teljesen más utat jár. Mi az egyes kifizető ügynökségekig lemenve, lebontva tüntetjük fel a hibaarányokat, és utána adjuk össze őket. Tehát a bizottságnak nem az a célja, hogy a parlamentnek adatokat szolgáljon a mentesítés jóváhagyására, hanem az, hogy a tagállamokkal együtt beazonosítsuk a problémákat, és korrigáljuk ezeket. Ha a számvevőszék statisztikai módszerét alkalmaznánk, akkor még két-három ezer plusz auditorra lenne szükség ahhoz, hogy elvégezhessük a munkát. Tehát ez illuzórikus ez az elképzelés, ezért aztán szerintem nagyon jó dolog az, hogy a két hiba arány együtt létezik, nem igazán eltérőek az eredmények. A bizottság például 2,3%-os közvetlen kifizetési hiba arányt állapított meg, a szemvevőszéknél úszajon ez az arány 2,4%, ez nagyon-nagyon kicsi eltérés, egy 10%-os aztán a screening, az átvilágítás rendszere. Ez egy új intézkedés, mindenki mindig fél az új dolgoktól. A, a bizottság egy külön 18 képviselővel felszerelt részleget hoz létre, és ők tanácsokat adnak, kételyek esetén válaszolnak erre. A tagállamok részéről nagyon jó a visszajelzés, és jövő év közepére, azt hiszem, hogy május közepéig már nagyon nagy átláthatóságot teremtünk ezen a téren. A tagállamok több millió eurót áldoztak a reformokra. Az egyik tagállamban például azt mondták, hogy 20 milliárd eurót. Ezt nem lehet csak úgy leállítani, most már ezt folytatni kell, és utalnék arra, hogy az Európai Parlament az átvilágítás első két évében nem bünteti a gazdákat, hanem csak utána, amikor lejárt ez az időszak. Bardzo dziękuję. W takim razie jeszcze poprosimy o komentarz pana posła. Nagyon szépen köszönöm. Még Jár úrnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Buda úr és a többiek, akik hozzászóltak. Három pontban December 9-ig még szövegezési változtatásokat fogunk eszközölni. Az első a hetes pont. A hibaráták egyik pillérből a másikba helyezése. Technikai szempontból én úgy gondolom, hogy a bizottságot kérjük meg arra, hogy az úgynevezett kisebb programokat bürokrácia mentesítse, mert pontosan az iskolatej és az iskola gyümölcs program, hát a cél az jó volt, csak például Németországban nem is alkalmazzák minden régióban a gyümölcsprogramot, az iskola tej pedig sokkal drágább, mint a szupermarketekben megvásárolható tej. Tehát ezt csak azt szeretném mondani, hogy a bürokratikus elemeket ki kell venni, és akkor csökken majd a hibaráta is. Ez volt a hetes pont, úgyhogy december 9-ig megpróbálunk majd változtatni. A kilences pont. Igen. Ha van egy kifizető ügynökség, és újra és újra kritizálja az ügynökséget a bizottság. Magas a hibaarányuk. Akkor megtörténhet az, hogy el lehet venni az ügynökségtől a tanúsítványokat. Nem működhetnek tovább. Úgyhogy erre megoldást kell találnunk, hogyha mi van akkor, hogyha nem megy át a piros övezetbe az ügynökség, de nem is zöld, hanem inkább sárga a kettő között. Hogy ne történhessen meg az, hogy a bizottság büntető intézkedéseket foganatosítson az ügynökségekbe. Ez nem lenne túl optimális megoldás, inkább javítsuk az ügynökségek munkáját. Ez volt a 9-es pont, a 11-es pont. a arányok. Hát igen, eltérnek, ezt már megállapítottuk, és hát örülök, ha nem nagyon térnek el egymástól, de azért bele kellene ebbe gondolni. Valami jobb megszövegezést kellene találnunk de ez nem optimális, hogyha a médiának megadjuk ezt a kártyát, hogy kiátszák, hogy eltérnek az arányok. Úgyhogy Először is köszönöm a bizalmat, megígérem, hogy a kollégákkal a 7-es és 9-es pontot átfogalmazom, és talán a 11-eset is. De még mindig várom a hozzászólásaikat, ha van ötletük, elképzelésük, november, ö, december 9-e 12 óra várom a javaslatokat. Köszönöm. Właściwie wszystko zostało powiedziane, terminy wyznaczone. Azt hiszem, hogy minden elhangzott, mindent elmondtunk, és lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Köszönetet mondok Jár úrnak, és minden felszólalónak. Most pedig áttérünk a nyolcadik napirendi pontra a tenyész állatok és szaporítóanyagaik unión belüli kereskedelmének és az unióba történő behozatalának tenyésztés technikai származástani feltételei mamy dwa wnioski legislacyjne w tej sprawie. Celem legislacji zootechnicznej Unii Europejskiej jest... Két jelentésről van szó itt. Tudni kell, hogy a tenyésztés technikai jogszabályok azt célozzák meg, hogy szabad kereskedelem legyen ezen a területen az Európai Unión belül, természetesen fenntartva a ö, állattenyésztést, a genetikai vonatkozásokat. Ez egy nagyon nehéz és fontos feladat, ami a második jelentést illeti, ez a kilencedik napi rendi pont. Csak technikai jellegű változtatásokról szól, nevezetesen az, hogy vegyük ki az irányelvekből a tenyésztés technikai szót, fogalmat. Tehát ezekről a kérdésekről fogunk most beszélni, természetesen az Európai Unió hivatalos ellenőrzési rendszerhez is kapcsolódik ez a téma. Dantin úr a jelentéstevő, tehát meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ez a két jelentés kapcsolódik egymáshoz. Ugye itt arról van szó, hogy egy, egy szövegünk legyen csak, egy általános szövegünk, az állattenyésztés genetikai aspektusaira vonatkoztatva. Természetesen az unión belül szeretnénk a kapcsolatokat megkönnyíteni, és sokkal jobb adatokra van szükségünk a tenyészállatok kapcsolatosan. Nekem van módosítási javaslatom a biztos, bizottság javaslatához. Itt természetesen meg kell bizonyosodni arról, hogy mindenki ugyanarról beszél az adott szövegben, természetesen a lófélékkel kapcsolatos fogalmat nem igazán egységesen értjük. Tehát azt tudni kell, hogy a, hogy a lovak tenyészte, tenyésztése és kiválasztása egy világszintű feladat, nem csak európai. És Európában nemzetközi szervezetek azok, akik részt vesznek ebben a munkában, tehát ahol egy adott lófajta létezik, onnan vannak tenyésztők. Jelenleg létezik egy dokumentum, amelyet a Környezetvédelmi Bizottság, a bizottság trilógusban tárgyal az ellenőrzésről. Én azt hiszem, hogy a trilógus konklúzióit nekünk is át kell majd vennünk, és a javaslatunkba be kell venni. Szeretnék egy dolgot kiemelni, nevezetesen az, hogy az adatok mennyire pontosak a genetikai vonatkozásban a tenyész állatok adataival kapcsolatosan pontos adatokra van szükség. Tudni kell azt, hogy hogyan állapítjuk meg ezeket az, a mutatókat, hogy összehasonlíthassuk az utat a mutatókat, például a szarmasmarha félék esetében, hogy ami adat Németországban ugyanaz legyen adat Ausztriában vagy Svédországban, és tudjuk, hogy a genetikai eszközök minden országban nem egyeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy a vevőink tehát a külső vevők, ugye és itt nem csak az Európai Unióról van szó, és az Unióban való kereskedelemről, tehát a vevőink a világon mindenhol biztosak legyenek abban, hogy a tenyész állataik jó minőségű genetikai ö, sajátosságokkal rendelkeznek. Ugye vannak, akik bizalmatlanok a delegált aktusokkal kapcsolatosan, a KAP reformja kapcsán. Meg kell próbálni ö, tisztázni a helyzetet, Persze én úgy gondolom, hogy a bizottságnak a feladata, hogy a rendeletet kiterjessze különböző ö, állatfajtákra, olyanokra is, amit esetleg nem tenyész, tenyésztenek Európában, például baromfi vagy kis ö, ö, mértékben tenyésztett állatokra vonatkozik mindez. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, akikkel már kapcsolatban vagyok, és a továbbiakban is természetesen együtt dolgozunk. De van két-három árnyék jelentéstevő, akivel ténylegesen még nem találkoztam, ez egy olyan szöveg, amely, hát beismerem, hogy nagyon technikai jellegű és nagyon bonyolult. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nagyon szépen köszönöm, most pedig megnyitom a vitát. Először Palant úr. Falon. Falon úr. Nem. Köszönöm szépen. Federli a nevem. De egyébként semmi probléma. A Ferran úr, ami a tenyésztésre vonatkozó új javaslatot illeti, számos rendeletet vált ki. Röviden fogalmaznék, tehát tudjuk azt, hogy szeretnénk tisztázni, hogy mi a helyzet. A, egy egységes rendeletet szeretnék a, a különböző állatfajtákról, tenyész állatfajtákról. Ez a rendelet persze elég költséges lesz, különösen olyan területeken, ahol olyan állatokról van szó, amelyek kis számban vannak jelen, vagy kihaló félben vannak már. Azt látjuk, hogy egyre inkább privatizálják ezt az egész területet. Én úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni azt, hogy sok multinacionális vállalat az agroüzletágban szintén a piacon megjelent. El kell magyarázni, itt a nyolcas pontra utalnék, hogy melyek a veszélyei a jelenlegi helyzetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rebega úr. Da, mulțumesc, domnul președinte. Köszönöm. Köszönöm szépen. Danten úrnak szeretnék elsősorban köszönetet mondani. Köszönöm a téma ismertetését, illetve a két egymással összefüggő témának a leírását. Nagyra értékelem az ő munkáját. Nagyon jónak tartom azt a rendelettervezetet is, amelynek az a célja, hogy összefonja a különböző jogalkotási szálakat kötelező érvényel a tagállamokra. Különösen az állattenyésztés terén a hivatalos hatósági ellenőrzésekre gondolok. Az illetékes hatóságok kezébe adja a tervezet ezt az adott tagállamban. A tervezet tiszteletben tartja az unió alapelveit, és bizonyos értelemben ennek ellenére adódhat probléma a régi és az új tagállamok közötti eltérések miatt. A tenyésztők és a szervezetek más-más fejlettségi szinten, illetve más-más vagyoni helyzetben vannak. Az új tagállamokban a programok némi lemaradásban vannak, és ezt is figyelembe kell venni. Danten úr segítségével biztos vagyok abban, hogy mindezt figyelembe is tudjuk venni. A két programról, illetve jelentésről szólunk most, illetve a vita során ezeket a kérdéseket egyeztetjük. És végül is azt mondhatjuk, hogy a bizottság végül figyelembe vette a gazdák kívánságát, ezt a négy szabályrendszert ötvözte egyetlen egy rendeletben. Ezt én nagyra tartom, és üdvözlöm a bizottság szándékait. Dicséretesnek gondolom ezt a szándékot. Dantenornak pedig különösen köszönöm a helyzetismertetést, amit egy korábbi egyeztetésen hallottam tőle. Nagy örömmel várom a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Federlich úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Danten úrnak is köszönöm szépen a bevezető ismertetést. Meglehetősen szakmai, illetve igényes témakörről van szó, és néhány kiegészítő észrevételt szeretnék tenni, amikre később majd még vissza is térnék. Az az Európai Bizottság azt állítja, hogy a négy különböző téma összegyúrása során nem sok minden változott, de én attól tartok, és ez a tenyésztők szövetségeit erősen foglalkoztatja, hogy igenis lehetnek tényleges változások a hatósági ellenőrzésekben például, ami inkább kedvező irányba mutat. Vannak különböző aggodalmak a hatósági ellenőrzéseknek a keretét illetően. Az élelmiszerbiztonsági rendelet hatája alá tartozna ez, javaslom, hogy kerüljük el a túlszabályozást a gazdák érdekében. Aztán az ALDE frakció egy kicsit a delegált aktusok mennyisége miatt is aggódik. Ez azt jelenti, hogy a tisztelt ház jóváhagyása, a parlament beleszólása nélkül hajthatná végre ezeket a feladatokat az Európai Bizottság. Én azt javaslom, nézzük meg, hogy hogy lehetne ezeket még másképpen kezelni. Azután a tenyésztés definíciója is problémás, mert más nyelveken, más tagállamokban különböző jelentésekkel bírhat ez a kifejezés. Ne nehezítsük a gazdák helyzetét, hanem valóban egységes keret jöjjön létre négy jogszabályból legyen erősebb a koherencia, legyen áttekinthetőbb a gazdák szempontjából. Ennyit szerettem volna az ALDE frakció nevében első körben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig következik Steyer asszony. Köszönöm szépen. Nagyon sok szervezet adott hangot az aggodalmainak. Néhány fenntartást és kérdést szeretnék önökkel megosztani, amelyeket én kaptam. Danten úr figyelmét hívom fel ezekre. A különböző hatóságoknak a felépítése, a tenyész programokat vívő szervezetek. Elnézést, mert francia tolmácsolás nincs hölgyen, talán várjunk egy kicsit. Yeah. Okay, please continue folytat. Szegény Danten úr nem hallott semmit. Elnézést, mondja Skryer asszony. Remélem, hogy most már minden rendben van, és azt is remélem, hogy nem bánja, hogy felhívom a figyelmét ezekre a kérdésekre. Tehát az állasztenyésztési programok szabályai változnak több tagállamban, és egyes országokban életbe léptették a változásokat, máshol még nem. Mozgástérre lenne szükség ezügyben. Kérdezem, hogy a sertéstenyésztést illetően mik az elképzelések, hogyan tervezik szabályozni ezt a területet. Azután a húsmarha tenyésztés szintén egy fontos terület mivel lehet összehasonlítani, illetve a genetikai tisztaság témakörét hogyan lehet szabályozni. Ezek meglehetősen bonyolult ügyek, hiszen általában nem lehet azt megmondani, hogy mikor teljesen tiszta egy gén. És ezért meg kell vizsgálnunk a definíciókat. Hogyha ilyen követelményeket akarunk felállítani. Tudom, hogy erősen technikai, szakmai észrevételek ezek, de azt gondolom közös érdek, hogy működjön a jogszabály. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu pe domnul Danten pentru cele expuse și, de asemenea, felicit Comisia pentru acest... Köszönöm szépen Danten úrnak. Nagyon köszönöm az elmondottakat. Köszönöm a bizottságnak és a javaslat előterjesztését. Valóban létfontosságú és szükséges nem csak Európa, hanem a világ egésze számára. Erősen szakmai kérdésről van szó, hiszen tenyésztésről, genetikai haladásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy szigorúan szelektálni kell, és ez a tenyésztésben a finomítást jelenti gyakorlatilag. Számos nehézséget okoz a végrehajtás különböző tagállamokban. Arra van szükség, hogy harmonizáljunk, egyeztessük a fajtisztaság nyilvántartását az egyes tagállamokban. Mert a gazdák számára is fontos, hogy tisztában legyenek egy állatnak a minőségével, illetve a génállományával. Azt gondolom, hogy ez biztosítja számunkra a szükséges védelmet a fajtáink védelmében, és a jövőre nézve fejlődést biztosít. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék fogalmazni, meglehetősen világos ez a szövegtervezet, egy újra alkotott, több mint 30 éves jogszabályról van szó, a hatékonyabb és egyszerűbb szabályozás jegyében, illetve az utóbbi 30 év tapasztalatait beépítve készült ez azt jelenti, hogy a tenyésztő társaságok a belső piacon hatékonyan működhetnek. Az volt a cél, hogy a fajtiszta állatok tenyésztését, illetve az élő állományok karbantartását, és a színvonalas sertés tenyésztést, hogy hallhattuk is a hozzászólásban, eh, mindezeket szolgálja a tervezet. Az egyik tagállamban fajtisztának számító állatot, például a sárolé marhát, egy másik tagállamban is tisztának tekintik, vagyis a francia sárolét Belgiumban és másútt is elismerik fajtiszta sárolénak. És ennek érdekében megfelelő követelményeket ír elő a jogszabály, hogy uniós szinten a tenyésztést egységes keretben tudjuk kezelni, szabályozni. Azután a szolgáltatás és letelepedés szabadsága szintén az állattenyésztő szervezetek érdekeit szolgálja, és az elismerést segíti. A képviselők említették az ellenőrzés kérdéskörét is. És valóban arról van szó, hogy nem közvetlenül az állatokat fogják ellenőrizni, hanem az állatokat nyilvántartó szervezeteket. És ők határozzák meg, hogy mi számít fajtisztának. Tehát ez nem a mi feladatunk, nem mi mondjuk meg, hanem a tagállamok, pontosabban az állattenyésztő szervezetek fogják meghatározni európai szinten, hogy bizonyos követelmények feltételek érvényesülése esetén mi számít fajtisztának. És itt az állatállomány genetikus tisztasága a cél Unió szinten. Elnök úr, ezzel lezárom a hozzászólásomat, az előadóval folytatjuk a szoros együttműködést a jövőben is, és várjuk az előrelépést ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevő úrnak adom meg a szót. Köszönetet mondok minden felszólalónak a részvételért ebben a vitában. Azt hiszem, hogy igen, a fő aggodalmunk az, hogy ne bonyolítsuk a helyzetet, hanem tisztázzuk inkább. Tehát ne bonyolítsuk, ugye már 30 éve, ahogy elhangzott, nagyon sok szövegünk, dokumentumunk volt, különféle fajokra vonatkoztatva, állatfélékre vonatkoztatva, az egyes országokban is más és más a helyzet. Különböző tenyész tési tenyészettel foglalkozó szervezetek léteznek, tehát arra lenne szükség, hogy az adatok átláthatóak legyenek, megbízhatóak legyenek, a különböző állatfajokat ugye re, tudnunk kell regisztrálni, tudni kell azt, hogy mely állatokat tenyésztenek Európában a közösségen kívüli kereskedőkkel való kapcsolatok fenntartását is biztosítani kell a versenyt mindenképpen biztosítani kell, tehát mind a közösségen belül, mind pedig a közösségen kívül. Számos javaslat hangzott el, ugye itt a sertésfélékkel kapcsolatosan, ugye más a sertésfélék genetikai adottsága, mint például a juhfélék, a szarvasmarhaféléké, megvannak a főbb fogalmak, ezeket is át kell venni. Természetesen csak olyan dolgokról beszélhetünk a jövőben, amit meghatároztunk, amit tisztáztunk. A kap reform területén is ugye nagyon sok volt a vita, nagyon hosszan vitatkoztunk, és végül elértünk eredményeket. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Tehát lezárhatjuk most már ezt a napirendi pontot. Szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek a vitában, most pedig áttérünk a tizedik napirendi pontra, és ez a zöldség és gyümölcs ágazat helyzete Európában. Meló ura jelentéstevő, mi vagyunk az illetékes bizottság, a fejlesztési bizottság az szintén véleményt fetett ki, valamint a Költségvetés Ellenőrző Bizottság szintén. Az első eszmecserére kerül ma sor. Ez a jelentés a farmerek szervezet, gazdálkodók szervezeteivel foglalkozik. A 2007-es reformot követően a zöldség és gyümölcságazat helyzete úgy alakult, ahogy azt a bizottság jelentése is kifejtette. Meg kell nézni, hogy mi a jelenlegi helyzet, mert Ugye a 2007-es reform óta azért már egy jó pár év eltelt. Én úgy vélem, hogy ez a reform javította folyamatosan a helyzetet, és ilyen értelemben a termelés értéke, hozzáadott értéke is növekedett. Továbbá a gazdák szervezeteinek száma is növekedett, de a bizottság azért azt megjegyzi, hogy a, még mindig ö, fenntartják a hagyományos ö, tulajdonságokat a, az egyes tagállamokban, ugye a gazdálkodók máshogy és máshogy ö, gazdálkodnak, elsősorban az új tagállamokban. A legutóbbi kap reform néhány módosítást vezetett be a jogszabályokban a zöldség és gyümölcs témát illetően. Hogan biztos úr elmondta, hogy megvan a lehetősége annak, hogy egyszerűsítjön a gyümölcs és zöldség piac helyzete Európában. Úgyhogy valószínűleg az elkövetkezendő hónapokban és években sokat fogunk foglalkozni ezzel a témával. Megadom a szót Melórnak, aki a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Azért, mert ami elsősorban érdekel az, hogy a kollégáimat hallgassam meg. A bizottság tett számos ajánlást az új jelentésében, és ezeket igazából nem akarom most elismételni. A legtöbb ajánlás teljesen jogos, azonban van néhány olyan ellem, amelyet figyelembe kell venni. Először is a bizottság nem akarja a tagállamokban egységesíteni a helyzetet. Ugye vannak nagy különbségek a tagállamokban, ugye vannak olyan tagállamok, ahol a gazdálkodók szervezetei már régóta működnek, nagyon hatékonyak, aztán vannak olyan szervezetek, amelyek igazából nem annyira hatékonyak. Ami a 43% a gazdáknak egy bizonyos szervezethez tartozik, de ahogy mondtam, különbségek vannak a tagállamokban van, ahol nagyon hatékonyak, nagyon jelen vannak ezek a gazdálkodói szervezetek, van, ahol kevésbé. Annak ellenére, hogy egyre több az ilyen szervezet európai szinten is, a helyzet azonban nem igazán kielégítő. Számos országban a zöldség és gyümölcs termelők nem kapnak támogatást az Európai Uniótól, és problémát okoznak számukra az áringadozások, a klíma feltételek, és sok esetben mindez ugye a jövőben úgy tűnik, hogy súlyosbodni fog, és éppen ezért a gazdálkodók nem tudnak, hogy fellépni az ilyen jelenségekkel szemben. Azt hiszem, hogy meg kell győzni a gazdálkodókat, hogy lépjenek be szervezetekbe, és ezáltal esetleg a jövedelmük is növekedni fog, sokkal versenyképesebbek lesznek. Figyelembe kell venni azt is, hogy, hogy a válság helyzeteket is meg kell tudni, tehát prevencióra van szükség a válsághelyzetek megfékezésére. Ö, az ágazat versenyképessége fontos, a megelőzése a válságoknak végtelenül fontos. Van egy másik fontos kérdés is, az egyszerűsítés, a az egész rendszernek az administratív egyszerűsítése. Ugye a, a gazdálkodók szervezeteinek nagyon sok administratív feladata, terhe van, bürokratikus szervezettségűek, és meg kell, fel kell kérni a az illetékes szerveket a tagállamokban, hogy segítsék a gazdálkodói szervezeteket, az ellenőrzés biztosítása terén is. Van egy saját kezdeményezésű jelentés a nem lojális versennyel kapcsolatosan, amely szintén foglalkozik a gyümölcs és zöldség helyzettel. Ezen termékek eh, tárolása is problématikus, és eh, eh, bonyolítja a helyzetet, hogyha figyelembe vesszük, hogy mi a nagy vállalatok helyzete a kicsikkel szemben. A bizottság javaslatában az információs adatok 2008-2010-es adatok. Nem tudom, hogy nincs aktuálisabb, újabb adata a bizottságnak. Felteszem ezt a kérdést. Hogyan lehet megerősíteni a gazdálkodók szervezeteit olyan országokban és olyan régiókban, ahol nem jelentős a jelenlétük és mi a fontosabb, hasznosabb megerősíteni a már létező gazdálkodói szervezeteket, vagy pedig újakat létesíteni? Mit gondolnak, hogyan lehet, hogyan segíthet ez a jelentés abban, hogy a tárgyalási kapacitásokat is erősítsük az élelmiszer ágazatban hogyan lehet a válsághelyzeteket megelőzni és kezelni. Aztán van egy másik fontos kérdés, a tagállamok informálása, az információkhoz való hozzáférés, aztán az administratív vagy közigazgatási egyszerűsítés, kellenek eszközök az egyszerűsítésre. Most ezt a nemzeti jogszabályoknak, vagy pedig a közösségi jogszabályoknak kell biztosítani. Továbbá az Európai Bizottság talán néhány értékelési kritériumot is kialakíthatna. Hát ennyit akartam elmondani, elnök úr, várom a kollégák megjegyzéseit, és biztos, hogy egy nagyon jó jelentés születik a munkánk során. Köszönöm szépen. Most pedig az eszmecserek következik. Először Dölaj, Dölaje asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha elolvassuk ezt a jelentést, akkor a kontextusba kell magunkat helyezni. Ugye itt friss gyümölcs és zöldségről beszélünk, ugye ezek, ezek nem tárolhatók, ezek romlandó termékek, és nagyban függnek a klíma feltételektől az időjárás feltételeitől itt 35 zöldség, 15 gyümölcsről van szó, tehát 50 zöldség és gyümölcs termékről, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagyok a különbségek a különböző területeken, és a megoldások sem lehetnek egységesek. Ez egy olyan ágazat, amelyben az elvárások is nagyon különbözők, ugye helyi gazdálkodás van, aztán a biogazdálkodás, exportra való termelés, áruházak számára a termelés, és így tovább. Tehát látjuk azt, hogy a közösségen kívüli kapcsolatok is nagyon fontosak természetesen. A gazdálkodók feltételeit meg kell erősíteni, és lehetővé kell tenni számukra, hogy a piacon részt vegyenek. Én meg vagyok győződve ma arról, mivel én is zöldségtermesztő vagyok, hogy nincs egy egységes megoldás. Vannak korlátozó ter, tényezők a jelentésben is. Tehát például az úgynevezett szürke gazdaság kérdése a jelentésben. Egyetértek azzal, hogy fontos az, hogy a gazdálkodók egymással is kapcsolatban legyenek, hogy tudjuk azt, hogy a jelentés rámutat az adósság helyzetre is de úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a jelentés önmagában. Bátorítani kell a különböző vezető vállalatok fejlődését. Arra van szükség, hogy egyszerűsítsünk meg a az együttműködést, hogy segítsük az együttműködést a különböző szervezetek között. Azt hiszem, hogy a zöldség és gyümölcs ágazatban is az egyszerűsítést kell elősegíteni fontos az, hogy a különböző zöldség és gyümölcs szervezetek, a független gazdálkodók is előtérbe kerüljenek. Vannak természetesen nagyon nagy termelők, termesztők, de a, meg kell az eszközöket találni arra, hogy a különböző gazdasági szereplők együttműködhessenek. Ami a jelentést illeti, Meló kollega már elmondta azt, hogy a 2008-2010-es adatokat kaptuk meg a bizottságtól, és most 2014 van, tehát azóta nagyon sok idő eltelt, tehát aktualizálni kell az adatokat. Ami a szervezeteket illeti a zöldség és gyümölcs piac szervezeteit, hozzá kell járulni ahhoz, hogy a gazdálkodók jövedelmezésével is foglalkozunk, lehetővé tegyük a az áruk eladását, jobb áron való eladását. Persze vannak nehézségek, amelyek a versennyel kapcsolatos nehézségekhez kapcsolódnak. E, erről a jelentés nem beszél, tehát a verseny, a konkurencia, és a független európai szervezetekkel is kell tudni együttműködni. Itt nem csak makroökonomiai helyzetről kell beszélni, hanem mikroökonomiai helyzetről, mert ott vannak az igazi megoldások. Lenne egy kérdésem, amelyet a bizottságnak szeretnék feltenni. Kaphatunk-e néhány új elemet a javaslataikról? Köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękuję. Pan poseł Erdos. Bardzo proszę. Pan po... Köszönöm szépen, Erdős úr. Nem tartott sok szót. Nyilván mindannyiunk előtt egyértelmű és világos, hogy óriási a különbség Kelet-Európa egyes dél európai régiók és nyugat-európai Észak-Európa termelői szövetkezeteinek százalékos kimutatásában erre Unó úr is utalást tett, és ő maga is föltette azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a cél. A mi meglátásunk szerint újra kellene gondolni ezt a területet, a bizottságnak újra kellene gondolni ezt a tárgykört, és mi úgy gondoljuk, hogy vissza kell állítani a termelői szervezetek létrehozására vonatkozó uniós támogatást. Hosszasan ecsetelhetem, hogy hogy mik a problémák, azokat mindannyian tudjuk, hogy egyszerűsíteni kellene, hogy, hogy mik azok a problémák, amelyek a mindennapokban a termelői szövetkezetekkel kapcsolatban megfogalmazódnak. De ez a legsúlyosabb gondolat, amit én most itt megfogalmazok. Szerintem, a mi, a mi meglátásunk szerint ezt az ügyet újra kell gondolni. Mm, kérjük ehhez a, a támogatást, hiszen újra föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mi a cél. Mi úgy gondoljuk, hogy az a cél, hogy minél több helyen jöjjenek létre termelői szövetkezetek. Köszönöm szépen. Dziękuję pan. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos dosszié. Ahogy ugye már itt a kollégák elmondták, akik előttem szóltak, ugye itt egy olyan ágazatról van szó, amelynek a fontosságát meg kell érteni. A gazdálkodók szervezetei nagyon fontos szerepet játszanak. Ugye, ahogy a jelentéstevő is végül is kritikusan elmondta a bizottság javaslataival kapcsolatos problémáit, minden esetre én azt remélem, hogy hogy a bizottság az adatait aktualizálni fogja, friss adatokkal fog ellátni bennünket, ami a zöldség és gyümölcs termelés területén tudjuk azt, hogy nagyon nagy különbségek vannak az Európai Unióban vannak nagyon kis gazdálkodói szervezetek, vannak nagyobbak, a zöldség és gyümölcs területen sok esetben a szakmai képesség is hiányzik. Bizonyos tagállamokban nagyon nagy az egyensúly hiány az egyes régiókban, nagy különbségek vannak. Fejleszteni kell a szervezeteket, a gazdálkodói szervezeteket. Az eljárások nagyon bonyolultak nagyon nehéz elismertetni a gazdálkodók szervezeteit. Ez egy olyan probléma, amelyet meg kell oldani. a zöldség és gyümölcs gaz, termelők szervezeteinek elismerése még mindig nagyon bonyolult, és ez veszélyezteti az egész rendszert. Aztán vannak más elég bonyolult aspektusok például bizonyos gyümölcs és zöldségfajtákat figyelembe véve. Aztán a pénzügyi helyzet területén is nagy különbségek vannak. Vannak olyan régiók, ahol nagyon nehéz a gyümölcs és zöldségtermelők helyzete. A 2007-es reform ezen a területen olyan intézkedéseket is bevezetett, amelyel például meg lehet előzni bizonyos válsághelyzeteket, vagy a piacsal kapcsolatos új feltételeket. Tehát léteznek eszközök, azonban elég korlátozott eszközök, amelyeket válság esetén úgymond be lehet nevetni. Sok esetben nem nagyon korlátozott az eszközök száma. Ami fontos még az, hogy a kínálat, kereslet szintjén is tisztázzuk a helyzetet, a forgalmazás terén tisztázzuk a helyzetet, elsősorban a kis gazdálkodók számára biztosítani kell a piaci hozzáférést, azt is látjuk, ahogy az előttem felszólaló kollega mondta, hogy mennyire fontos, hogy a gazdálkodók szervezetei létrejöjjenek, a független gazdálkodók is tömörüljenek szervezetekbe, szintetizálni kell az egész rendszert, és fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi, mi a cél, mik a célok minőségi, mennyiségi szempontból, meg kell mérni azt, hogy milyen eredményeket értünk el, és mit várunk, mire számíthatunk, milyen stratégiákat tudunk kialakítani. A versenyképesség is nagyon fontos ezen a területen. Egyszerűsíteni, könnyíteni kell a nemzeti stratégiák végrehajtását is. És a az a cél, ugye, hogy megfelelő eredményeket érjünk el ezen a területen is. Meg kell erősíteni a partnerkapcsolatokat a főbb szereplőkkel, a kisebb gazdálkodókkal, operatív programokat kell kialakítani és megvalósítani a stratégiai területeken ebben az ágazatban. Sokkal nagyobb koordinációra van szükség nemzeti és regionális szinten figyelembe véve természetesen az európai jogszabályokat, és ösztönözni kell a fejlődést, a a rendszer nagyon bonyolult. Tudjuk azt, hogy új eszközökre van szükség, normatívákra a zöldség és gyümölcs területen természetesen. Mindennek az egyszerűsítés irányába kell haladnia, kevesebb bürokrácia irányába kell haladnia, és támogatnia kell a kormányzást, és nem szabad veszélyeztetni a gazdák helyzetét. Egnyú úr. Köszönöm szépen. Andrió úr. Köszönöm, elnök úr. Számos gondolat megfogalmazódott. Meló úrnak szeretném megköszönni a színvonalas jelentést. Nehéz helyzetben van ez az ágazat, ezt tudjuk. A tagállamok többségére érvényes ez, és jól látható, hogy reformok is zajlanak. De kevés területen haladtak előre illetve történt meg a beavatkozás, és kevés ponton változott emiatt a zöldség és gyümölcs termelés. Ezzel együtt a szervezettség az ágazatban mégiscsak nőtt a elégtelen támogatások dacára. Ennek az eredménye az, hogy jelen pillanatban a termelők közül sokan nem részesülnek a támogatásból. És többen is megfogalmazták, hogy a tájékoztatást aktualizálni kellene 2014-től. Frissebb információkat kellene adni, ne legyenek elavultak az adatok, információk erről az ágazatról. Másrészt az is jól látható, hogy ami a szervezettséget, a szakmai szervezeteket illeti. Delay asszony említette, hogy elsősorban azok a termelők érintettek, akik nem szervezettek, sőt, még a szervezeten belülieket is érintik ezek a problémák. Tehát a meglévő termelői szervezetek, ez a ez a kör kapja 70%-ban a támogatásokat az Unióban. És osztom azt a véleményt is, ami megfogalmazódott, hogy elő kell segíteni a szervezetek közötti kapcsolatokat, kapcsolattartást. És tulajdonképpen négy pontban lehet összefoglalni a bizottság felé a javaslatokat. Hogyan lehet vonzóbbá, jövedelmezőbbé tenni ezt a szövetkezést, illetve szerveződést, azután a termékeknek a kereskedelmi hasznosítása hogyan javítható, többen érintették ezt, Caputo úr is. A megelőző eszközök, válságkezelő eszközök hogyan használhatók jobban sokkal pontosabb javaslatokat, konkrétabbakat várunk a bizottságtól, hogy az árakat hogyan lehetne stabilizálni. És ezekből alakul ki a tanúsítás, illetve a jelen rendelkezéseknek a végrehajtását érintő kérdés. Szeretnénk folytatni ezt a munkát, és az a cél, hogy hatékonyan végre is hajtsuk a rendelkezéseket intézményesülniük kell ezeknek az együttműködési struktúráknak a közeljövőben, a következő években. Köszönöm. Danten úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, azt gondolom, hogy igaz, hogy a jelentésnek az első oldalán már szerepel egy olyan dolog, amit nem szabad elhallgatni, vagyis megállapítja, hogy csökken a zöldség és gyümölcs termelés európai szinten ebben az időszakban. És úgy gondolom, hogy ez egy szomorú megállapítás, mert 2007 és 10 között a vásárlóerő még növekedőben volt globális értelemben. És eközben a zöldség és gyümölcs gazdagítja az étrendet, tehát javítja a táplálkozást, és ezért különösen probléma az exportpiac nagy vesztesei voltunk, és prioritásként ugyanakkor két cél fogalmazódott meg. Ez volt az agrárpolitika reformjának az egyik célja. Aztán a jelentésből az is világosan kiderül, hogy végül is a 2007-ben bevezetett szakpolitika nem igazán módosította az egyensúlyt, ami jól szervezett, az maradt jól szervezett, de nem javult, és ott, ahol viszont a méret, illetve a problémáknak a kezelése nem volt megfelelő, ott azóta is maradt ez a helyzet. Tehát a kis szervezeteknél azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy nem tudták ellátni a feladatukat, mert túl kis hatókörben tevékenykedtek, tehát egy nagyszabású válságot nagyszabású szervezettséggel lehet csak kezelni. És a parlament is ezért sürgette, hogy reformáljuk meg a közös agrárpolitikát, és a WTO is erre hívta fel a figyelmet, vagyis a mezőgazdaságnak a súlyát, jelentőségét szerettük volna növelni. Ehhez pedig egyrészt tisztázni kell, és egyszerűsíteni néhány beavatkozási eszközt. Ez az új szakpolitika még nem lépett érvénybe, mert nem született meg még minden szöveg, amennyire tudom. Tehát egy évvel ezelőtt, amikor felülvizsgáltuk a reformot, akkor már a reform reformjáról beszélhettünk, amiből nem tudtunk következtetést levonni, tehát emiatt a reform nem tudta a módosító hatást kifejteni. Bardzo dziękuję. Pan poseł Rope. Bardzo proszę. Köszönöm szépen. Rópe úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek. Ez a téma nagyon érdekes. Az a tény, hogy 2007 óta, a reform óta, a helyzet igazából nem változott, ez azt jelenti, hogy ez a program nem hatékony, vagy esetleg azt, hogy nincs rá szükség? Ma a termelőknek csak 43%-a csoportosul termelői szövetkezetekben, és bizonyos országokban, mint például Litvániában nem is léteznek ki ilyen szervezetek. Megpróbáltam utána járni, hogy vajon miért van ez így. Egyrésztről úgy tűnik, hogy ezek a termelői szervezetek sokat ígérőek és nagyon hasznosak. De amikor olyanokkal beszél az ember, akik már tagjai ilyen szervezetnek, akkor az a benyomása támad, hogy nem is akarnak új tagokat felvenni maguk közé. Talán az ezeknek a szervezeteknek nyújtott segítségeket, segélyeket ahhoz kellene kötni, hogy kötelezzük őket, hogy új tagokat vegyenek fel. Jelenleg egy ördöki körben találjuk magunkat. Az történik, hogy a nagy szervezetek nem vesznek fel új tagokat, a kicsiknek meg nincs meg ahhoz a megfelelő kapacitásuk, hogy szervezetet hozzanak létre. A meglevő szervezeteknek nincs oka, nincs motivációja, hogy új tagokat vegyenek föl, azért, mert már jelentős piaci szereplők jó pozíciót vívtak ki maguknak. jó szerződéseket tárgyaltak le kereskedőházakkal, hogy értékesítsék a termékeiket. Úgyhogy szerintem bele kellene gondolnunk abba, hogy hogyan ösztönözhetjük ezeket a szervezeteket arra, hogy valóban új tagokat vegyenek fel, annak érdekében, hogy kézzelfogható eredményeket mutathassunk fel. Konkrét intézkedésekre van szükség, hogy mik lehetnének ezek az ösztönzők a termelői szervezetek számára. Ezért aztán ezeknek a szövetkezeteknek a struktúrája figyelembe kellene, hogy vegye hogy milyen tagállamban helyezkednek el, például a környezetvédelmét és így tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dorfman úr. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Elég negatív hangulat alakult itt ki. Én ezt nem osztom. Szerintem az, hogy valaki csatlakozik e ilyen szövetkezethez, ez egy szabad döntés eredménye, minden termelő egyénileg döntheti el. Lehet élni ezzel az eszközzel, vagy nem, ha nem akar valaki most azt mondani, hogy az elmúlt években nem fejlődtek tovább a termelői szervezetek, hát ha ez így van, akkor meg kell nézni, hogy miért nem működött a jogalkotási keret, vagy van ennek más oka. Mondjuk az, hogy Bizonyos országokban, ahogy az előbb is hallottuk, egyszerűen nem alakult ki ilyen kultúratermelők, nem akarnak összefogni szövetkezetekben. Én egy olyan régióból jövök, ahol az európai Unió ö, alma termelésének 15%-a származik, 2007-ben 40 eh, különböző szövetkezet adta el ezeket az almákat, egyébként ez 2,3 milliárd tonnát tett ki, ma már csak három ilyen szövetkezet van. Ez a három eh, szövetkezet persze, hogy olyan piac pozíciót eh, vívott ki, hogy nagyon nagy szupermarket hálózatokkal tartja a kapcsolatot. Néhányan azt mondták itt, hogy túl kevés, keveset akvatkoznak be a szövetkezettek a piaci helyzetbe. Hát nem, nem ez az elsődleges szerepük, hanem az, hogy profitot termeljenek és a piacon értékesítsenek. Persze, hogyha egy különleges helyzet alakul ki, akkor segíthetünk mi is, beavatkozhatunk, de alapvetően nem ez a feladata senkinek. Ezeknek a szövetkezeteknek az a ö, szerepe, hogy gyümölcsel és zöldséggel lássák el az európai szupermarket láncolatokat. Én teljes mértékben ellenzem azt, hogy a belépési kritériumokat csökkentsük azért, hogy mindenki beléphessen. Tehát nem teszünk ezzel szívességet a gazdáknak. Magas nívójú szövetkezetekre van szükség, és fel kell tenni a kérdés magunknak, hogy ahol nem működnek ezek a szervezetek. Mm. Nyilvánvaló, hogyha, hogyha van egy ország, ahol a gazdák csak 50%-a tag, akkor ott valami baj van. Föl kell tenni a kérdést, hogy miért nem működnek a szövetkezetek mert a gazdák nem akarnak belépni olyan a kultúra, vagy nem működnek. Nagyon szépen köszönöm. Ancila asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Melo úr is mondta, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján állítottuk össze a jelentést, azt, hogy hogyan valósul meg a zöldség és gyümölcs termelők helyzete. Különös tekintete vettük súlyba az éves jelentéseket. Ahogy tudjuk, a KAP reformja nem fogja jelentősen megváltoztatni a zöldség és gyümölcs termelői szektort figyelembe véve, hogy az EU-s támogatást továbbra is termelői szervezeteknek adjuk, csak akkor, és csak olyan módon, hogyha működési programokat terjesztenek be, vagy hogyha egy alapot hoznak létre, vagy hogyha az Európai Unió pénzügyi segítség nyújtás nyújt válsághelyzetben, válságkezelési eszközként. Szerintem nagyon helyes az, hogy a termelői szövetkezetekre helyezzük a hangsúlyt, hiszen terepet kell nyerniük, hangosabban kell, hogy hallassák a hangjukat. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azokat az országokat, ahol nem szerveződnek a gazdák. Azok a tagállamok, ahol hatalmas erős szervezetek vannak, azok az országok teljesen eltérő helyzetben vannak azoktól, ahol egyáltalán nincsenek ilyen szövetkezetek. Mi nem szeretnénk azt, hogyha csak bizonyos tagállamokkal foglalkozna a jelentés. Köszönöm. Pan poseł De Castro, bardzo De Castro képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném nagyon röviden elmondani és aláhúzni azt, ami Dorfman kollega is elmondott már, hogy itt Egy fontos eszközre van szükség Európában, egy mezőgazdasági eszközre. Fontos a termelők számára, és elsősorban a kis gazdálkodók számára biztosítani a termelési feltételeket sok esetben a szervezettség nagyon fragmentált, vannak nagyon kis termelők, gazdálkodók, nagyobbak. Mindenképpen fontos lenne őket egy szervezetbe tömöríteni, mert így sokkal inkább egy megszervezett piacon tudnak fellépni bizonyos intézkedések válsághelyzetben fontosak lennének. 2007-ben ott hibáztunk, hogy igazából nem olyan eszközöket terveztünk meg, amelyekkel például a válsághelyzeteket meg lehet előzni. Most ott van ugye az orosz embargó, a piacon nagyon sok válság megelőző eszköz kellene most bevetni, mert ilyen a helyzet. Mi természetesen erősebbé és versenyképesebbé szeretnénk tenni a termelőinket. Ez nagyon fontos, de felteszem a kérdést, hogy hogyan lehet versenyképesebbé tenni a termelőket? Ezt a kérdést a bizottságnak teszem fel. Ugye Melló kollégának is mellesek felteszem a kérdést, nagyra értékelem az ő jelentését, úgy mellesleg köszönöm. Köszönöm szépen, Peti asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Melo úrnak a jelentéséért. Ő nagyon jól látja ezeket a problémákat a tagállamokban, és én azt várom el a bizottságtól, hogy válaszoljon a kérdéseire, ugye nekem is kérdésem az, hogy milyen megoldásokat tervez a bizottság a kis gazdálkodók számára a tagállamokban új adatokra van szükség, mert a jelenlegi helyzet nagyon aggaszt bennünket. Azt látjuk, hogy nem érték el a céljukat a különböző bizottsági intézkedések, és éppen ezért a programokat újra kell vizsgálni, felül kell vizsgálni, nagyobb szervezettségi fokra van szükség a gazdálkodók keretén belül és a piacon. Köszönöm szépen. Merci. Nagyon szépen köszönöm, Ra úr. Köszönöm szépen, elnök úr. E jelentéssel kapcsolatosan ugye talán Moldáviát től kellene megkérdeznünk, hogy hajlandók-e a zöldségeinket és a gyümölcseinket megvenni. Ugye látjuk, hogy 2007 óta szinte folyamatos a válság, már csak azért is, mert hiányoznak a megfelelő eszközök, amelyekkel ezeket lehetne megelőzni. A szabadkereskedelem terén ugye látjuk azt, hogy ott van a szociális dömping, és ez egész egyszerűen olyan alapvető problémákat okoz, hogy tönkreteszi a piacainkat, nagyon nagy az hiány, a kis és középszintű vállalkozók egyre több problémával találják magunkat szemben, például a francia termelők is, sokkal nehezebb a helyzetünk, sőt egészen elfogadhatatlan, mint például az olasz vagy a német termelőké. Köszönöm. Köszönöm szépen. Buda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Meló úrnak az előadásához. Szeretném kritizálni a bizottságot. Miért ilyen régi statisztikákat kaptunk? Hát csak vannak olyan adataik, amik 2010 után születtek, a mai adatokról kell beszélnünk ezen kívül. Ami a bizottságot illeti, nem csak az alternatív piacok felkutatása fontos az orosz embargó fényében, hanem ott például a tejpiac kérdése, a tejkvóták kérdése, az megoldásokra van szükségünk. Több ö, szövetkezetre van szükségünk. Persze nem tudjuk rá kényszeríteni a gazdákat, hogy lépjenek be, de ösztönzőket azokat tudunk teremteni. Valamit azért csak tehetünk, hogy a gazdákat szervezettebbé tegyük. Ez a kistermelőket és a nagytermelőket egyaránt érinti. Képesek kell, hogy legyenek arra, hogy megbirkózzanak ezzel az orosz embargós helyzettel, és arra is készen kell, hogy álljanak, hogy a kis termelők például összefoghatnának, hogy a gépeket közösen használják, vagy hogy felvegyék a harcot a szupermarketekkel szemben, ahol erre szükség van. Az Európai Bizottságnak bele kellene ebbe gondolni. Pán poszul Sebastián, bardzo proszę. Sebastian képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, Meló úrnak szeretnék gratulálni, nagyon fontos problémát említett. Én az Azori szigetekről jöttem, ott is nagyon jól működnek a termelői szervezetek egy ideje. Például a narancs termelők, olíva termelők összefogtak. Most a termelői szervezeteknél pontosan az a cél, hogy védjük a gazdákat, de védjük a fogyasztókat is, jó minőségű termékeket állítsunk elő. A termelői szövetkezetek azonban nagy problémákkal kerültek szembe, különösen amikor a harmadik piacokra való belépésről van szó. Én úgy gondolom, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy azok az országok, ahol a termelőknek nem kell bizonyos normákat betartaniuk, ezen változtatniuk kell, ezt nem lehet elfogadni, hogy a minőségi normák így eltérjenek. Köszönöm. Pani poseł Harens Garcia. Herranz Garcia képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a bizottság, az Európai Bizottság javaslata a négy fő gondolattal, amelyet kifejtettek néhány hónappal ezelőtt, tehát ezekkel kapcsolatosan vannak jó dolgok is a bizottság javaslatában. Teljes mm, mértékben elismerték azt, hogy jelenleg válsághelyzet van a piacokon, és administratív intézkedésekre van szükség, hogy a helyzetet kezeljék. Ugye itt különféle megközelítésről lehet beszélni. Meló úr jelentésében figyelembe vette a különböző szereplők helyzetét, Vannak gók, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, amelyek ugye a tanácsnak már elmondták a problémáikat. A válság megelőző eszközöket meg kell erősíteni, és ezen kívül az adatokat napra készen kell tartani, új gazdasági eszközökre van szükség, az import terén, a jövedelmezés területén, a már, meglétező, már meglévő eszközöket is aktualizálni kell, itt elsősorban ugye a szervezettség területén, aztán van egy másik fontos elem az úgynevezett árobszervatórium szerepe lenne fontos, de nincs egy ilyen obszervatórium Európában, amely tehát az árakat figyeli. Aztán van -e egyensúly a kereset és a kínálat között, ezek is olyan kérdések, amelyeket fel kell tenni. Ez is nagyon érdekes dolog. Ugye a, itt az élelmiszer láncról beszélünk, és ennek vannak nagyon sok szükséges feltétele. Új megelőző mechanizmusra van szükség, és a már létező alapokat jobban kell felhasználni. Tudjuk azt, hogy mennyire különbözik a helyzet a tagállamokban. Ugye sok esetben nagy válságok is vannak, egyes gyümölcsöt vagy zöldséget érintően, és akkor ez kihat az egész Európai Unió piacára. Éppen ezért a termelőknek új célkitűzésekre van szükségük, és azokat is be kell vonni, akik nincsenek még szervezetekben. A termelők nem igazán látják sokszor annak az előnyét, hogy mm, ha belépnek egy szervezetbe, akkor a számukra ugye előnyös lesz. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Folytatjuk önnel az együttműködést és az együttműködést az Európai Bizottsággal, és reméljük azt, hogy mm, eredményes legyen, lesz ez az ágazat. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a Kolte úrnak, az igazgatónak adom meg a szót. És informálnám önöket, hogy 17 óra előtt be kell fejezni ezt a vitát, mert Hogan úr 17 órakor érkezik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy ezt a saját kezdeményezésű meló jelentést üdvözlendőnek tartjuk. Szívesen együttműködünk a jövőben ezzel a fontos témával kapcsolatban, hiszen ezt a mi márciusi jelentésünk indította el. Röviden engedjék meg, hogy vázoljam a hátteret. Három fontos kihívást hangsúlyoz a zöldség és gyümölcságazatban a jelentésünk Ezekre az EP képviselők is a hozzászólásaikban felhívták a figyelmet. Először is csökken a zöldséggyümölcs fogyasztás uniós szinten. A második, fontos, hogy a termelők fokozzák a versenyképességüket a harmadik országokkal szemben, illetve az importtal szemben. És többen hangsúlyozták azt is, hogy meg kell erősíteniük a helyzetüket az ellátási láncban. A harmadik kihívás pedig a válságkezelés a zöldség és gyümölcs ágazatban, ami nagyon eltér a többi piacoktól, hiszen itt romlandó termékekről van szó, és nagyon rugalmatlanok a piaci körülmények. Ezek élettények, senki nem tud rajtuk változtatni, így az Európai Bizottság sem. A zöldség és gyümölcs piacok kezelése nagyon eltér például a gabona vagy a húspiac kezelésétől. Más a piacnak a jellege, más a működése, más megközelítést igényel. Meglehetősen liberális, nyílt működésű piacról beszélhetünk, csak a határon tudunk védekezni az olcsó import leállításával, tehát ezért is támaszkodunk a termelők szövetkezeteire, illetve szervezeteire. A márciusi jelentés csalódást keltett, nem csak önökben, bennünk is. A szervezettségnek az alacsony szintje, tehát csalódást kelt, de azóta növekedett. Ha megnézzük a számokat, azt látjuk, hogy 2007-ben 37% volt a szervezettség, illetve a szervezeti tagság, és 2010-re 43%-ra emelkedett, és ez némi a csúszással áll rendelkezésre. 2014-es adataink nincsenek, 2011-es a legfrissebb, 2012-es lesz hamarosan, és alapvetően a tagállamoktól kapja a bizottság az adatokat, tehát nem saját magunk gyűjtjük, hanem bekérjük a tagállamoktól, ez indokolja a csúszást. Úgyhogy történt előrelépés, de nem elég. Nagy kihívások maradtak, és elképesztő különbségek mm, tapasztalhatók a tagállamok között. Például a saját hazámban, Hollandiában csak nem százszázalékos a szervezettség, és vannak olyan új tagállamok, ahol gyakorlatilag nulla a szervezettség. És ezek sajnálatos, aggasztó tények. Valamit kezdenünk kell ezzel a helyzettel. Ezért készült a jelentés, és ezért is fontos, hogy vitatkozzunk, eszmét cseréljünk róla ebben a körben, illetve a tagállamokkal. És tisztázzuk, hogy mit tehetnénk a megoldás érdekében. Két dolgot tudok említeni. Hogan biztos úr, az én biztosom, már kötelezettséget vállalt itt a meghallgatásán. Vállalta, hogy egyszerűsíti az ágazat szabályozását. Másodszorban a bizottság olyan vállalást is tett, hogy megreformálja a teljes zöldség és gyümölcs piac működését legkésőbb 2018-ra. Ez a két tevékenység meg is kezdődött. Tehát elindult az egyszerűsítés, és az alapvető átfogó reform, ami a jogalap jogi aktusát is módosítja majd. 2018 a végdátum, de korábban is megtörténhet. Meló úr jelentése természetesen nagyon értékes hozzájárulást jelent ebben a folyamatban. Hadd adjak választ röviden néhány kérdés, amely elhangzott. Mit lehet tenni a változtatás érdekében, hogy ezt a szerencsétlen szervezettség hiányt orvosoljuk, számos tagállam problémáját megoldjuk. 4,1%-ban már is támogatjuk a piacon forgalmazott termékeket. Tehát ez azt jelenti, hogy a szervezett termelők esetében évente 4,1%-ot térít az Európai Bizottság, tehát érdemes ezzel a vonzó lehetőséggel élni, hiszen közpénzhez, támogatáshoz lehet ilyen módon jutni. Aztán, hogyha nincs termelői szervezet, akkor ennek a létrehozását is támogatjuk. És többen elmondták azt is, hogy ez még mindig nem elég. Miért nem élnek a lehetőséggel szélesebb körben vajon? Dorfman úr szavaival mélységesen egyetértek. Alapvetően kulturális, illetve nemzeti ö, okokra vezethető ez vissza, és történelmi háttérben érthető. Nagyon nehezen változtat az ember a berögzült szokásokon. Ehhez idő kell, meggyőződésünk szerint az idő változást hoz, de hosszú távú folyamatról van szó. Azután az unió támogatása mellett a tagállamok támogatását kiegészítjük, ez is egy további lehetőség. A tagállamok saját maguk is bevethetnek támogatásokat a szervezetek megsegítése érdekében. De még ennél is több kell. Több ötlet merült fel, az egyik, hogy európai szinten javítsuk az cserét. Hogy a termelői szervezetek, illetve a szövetségek tartsák a kapcsolatot más tagállamok szervezeteivel. Szeretnénk egy olyan hálózatot kiépíteni, ami önsegítővé tenné őket. És végül egy fontos eleme ennek a vitának, hogy egyszerűsíteni kell. Messze menően egyetértek, hogy egyszerűsíteni kell, egyszerűbbé kell tenni a szerveződést, vagyis egy termelői szervezet létrehozását. A vita végén, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani, és ezt a jelentést rendkívül üdvözlendőnek tartom, és örömmel várjuk a közös együttműködést. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a jelentéstevő úrnak szeretném visszaadni a szót, de biztos úr már itt van, és éppen ezért kérem, hogy legyen rövid. Köszönöm szépen. Igen, nagyon gyors leszek, rövid leszek, mert ugye mindent leírtam, minden véleményt meghallgattam, és ezt, ezeket beveszem a munkámba. Minnyáján egyetérthetünk a diagnózissal, ezen az eszmecsere után szükség van arra, hogy cselekedjünk annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló eszközöket jobban kihasználjuk a gazdálkodók érdekében. Egyetértek azzal is, amit Dorfman úr elmondott, ez nem elégséges, ez nem egy kulturális kérdés önmagában is csak szerintem. Minden tagállam nem ugyanabban a helyzetben van. Vannak olyan országok, ahol a jogszabályok már léteznek, mert a nemzeti, helyi ö, tulajdonságokat ö, figyelembe vették. Vannak más országok, ahol a nulláról indultak szinte. Tehát nem lehet azt várni, hogy mindenki ugyanazon a szinten legyen. Ami a kompetenciákat illeti. Nagyon sok tagállamban vannak termelői szervezetek, de de facto nincs meg a lehetőségük, hogy valóságos, reális szervezetek legyenek, és úgy működjenek vonzóvá kell tenni ezeket a szervezeteket a gazdák számára is. Úgy kell megszervezni őket, hogy ez vonzó legyen, érdekes legyen a termelők számára, és hogy csatlakozzanak ehhez a, ezekhez a szervezetekhez, hogy ez számukra egy többletet jelentsen. Nagyon fontos az is, hogy, ez, hogy megvan ez a mezőgazdaság, és igenis az erőfeszítéseinket átgondolhatjuk. Van számos olyan eszközünk, amelyeket már használunk, de még mindig nem kielégítő a számuk. Ez még nem elég. Igen, a termelők, a gazdák számára több támogatásra van szükség, hogy sikeresebbek legyenek, ne csak a nagy vállalatoknak, hanem a kis gazdák gazdálkodóknak is. Támogassuk őket is, és a szervezeteik eh, majd változásokat is eh, előidézhetnek. Vannak kulturális eh, különbségek, de nem ez kell alapul venni. Spanyolországban például hallottuk, hogy nagy a hatékonyság, pedig ez Dél-Európa, Észak-Európában is más a helyzet. Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon részletes vitát tudtunk lefolytatni, nem volt időkorlát igazából. Nagyon kellemes volt ez a vita, és most pedig a biztos úrral indítjuk meg a vitát. otwieram wyjątkowo część naszego posiedzenia komisji. Nos, akkor egy új napi rendi pontot szeretnék megnyitni. Örömmel üdvözlöm az új biztosunkat, a mezőgazdaság és vidékfejlesztési európai biztost, Phil Hogan-t. Először látogat el ide hozzánk, amióta a hivatalát átvette. Október másodikán volt a itt. Pleva urat is itt üdvözölhetjük, és a DG Agriból, az Agri főigazgatóságról nagyon sok vendégünk érkezett, úgyhogy üdvözlök mindenkit. Biztos úr, hogy használjuk ki, hogy itt van velünk, és hagyd támaszkodjunk a tapasztalatára és a jövőképére, ami a mezőgazdasági politikát illeti. Együtt kell működnünk az, hogy a politikai kihívásokkal felvehessük a versenyt. Szeretnénk hallani, hogy ön mit válaszol az európai gazdáknak. Nem akarom pocsékolni az időt. Talán a titkárság megkérni a hátsó sorokat, hogy halkabban beszélgessenek? Tehát, biztos úr, nagyon érdekel minket, hogy önnek mi a jövőképe. Most, hogy új fejezetet nyitunk a közös mezőgazdasági politikában. Szeretnék néhány szót szólni arról, amit már elmondtam a szakbizottsági elnökök ülésén. Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos ez a szektor és a gazdálkodók helyzete. Én úgy gondolom, hogy a gazdaságok, mint olyan, nem lettek túlságosan kidomborítva a prioritások között, Méghozzá valószínűleg azért, mert eleve a gazdaságok már jól szervezettek, annak ellenére, hogy nagyon sok a nehézség. do Annak ellenére, hogy az új kapot nagyon nehéz megvalósítani, utalnék a greeningre, az egyszerűsítésre, és más olyan kérdésekre, amelyek akasztják a gazdákat. Ezen kívül a válsághelyzet, az orosz embargó következményei nagyon sok szektort sújtanak jelenleg, különösen a tejszektort, a zöldség és gyümölcs termesztőket, a balti államokat, Finnországot, Lengyelországot és más európai országokra is kihat ez, hiszen egységes a piacunk. Ezen kívül én megemlítettem a TTIP tárgyalásokat, szeretnénk megvédeni az európai gazdák értekeit. Szeretnénk megkérni a titkese képviselőjét, hogy mikrofonon kívül tegye meg a beszólásait. Ezen kívül támogatjuk az ön céljait, és támogatjuk önt az élelmiszerbiztonság, az ellátásbiztonság és a gazdák érdekeinek képviseletében. Biztos úr, ön szó. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, distinguished members of the Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Két hónappal ezelőtt már elmondtam, hogy az Európai Bizottság nagyon elkötelezett, hogy együttműködjön az Európai Parlamenttel, és ezzel a szakbizottsággal rendszeresen el szeretnénk ide látogatni, és ezt miért szeretnénk cserélni a politikákról. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés a növekedésnek szerves része. Katainen alelnök úrral és a projektcsoporttal már elkezdtük a munkát. Mivel ez egy stratégiai szektor, ezért aztán nagyon hozzájárulhat a gazdasági fejlődéshez. Hagy emlékeztessem Önöket, 25 millió gazda, és az európai terület 25%-a gazdasági terület. Az agri-food, az agri-élelmiszer foglalkoztatottság 70%-a a munkahelyeknek. Az európai munkahelyekből 46,1% vidék régió fejlesztése kapcsolatos. A negyedik legnagyobb export szektor, 70%-kal emelkedett az exportja az elmúlt négy évben, ez sokkal nagyobb növekedés, mint az általános európai export növekedés. Tehát nagyon sok a kapcsolat a többi szektorral, a kutatással, fejlesztéssel, a vegyiparral és a régiók fejlesztéssel. Az új kap lehetőséget nyújt arra, hogy a növekedés munkahelyteremtésben részt vegyünk, piacorientáltak legyünk, modernizáljunk. Az új vidékfejlesztési politika a beruházásokat, az új üzleti startupokat támogatja. Kutatás nagyon fontos, a gazdák új termékhatékony technológiákat sajátíthatnak el hogy munkahely beruházás és gazdasági lehetőségek teremtődjenek, ezért új finanszírozási lehetőségeket keresünk, különösen a fiatal gazdák számára. Együttműködünk az Európai Beruházási Bankkal. A fiatal gazdák nagyon fontosak a mezőgazdaság számára, a beruházások munkahelyek szempontjából. A mezőgazdasági szektor gyakran előregedett vagy előregedő bár most már látszik, hogy kifelé jövünk ebből a trendből. Az elmúlt 50 évben először esik meg, hogy külön eszközt hozzunk létre, kötelezően minden egyes tagállamban, a fiatal gazdák támogatására az első öt évben 25%-os plusz támogatást kapnak, és a vidékfejlesztésben is például külön segélyeket, egy startup segélyt az új vállalkozások be indulásához. Néha 90%-ban is támogathatjuk őket, az eszközöket, tájékoztatást, képzést illetően. A tudás átadása a gyakorlatban nagyon fontos a termelékenység és fenntarthatóság szempontjából. Ezekkel az intézkedésekkel biztosíthatjuk azt, hogy továbbra is vonzó legyen a gazdálkodási szakma a fiatalok számára, ami a finanszírozást illeti. Új eszközök elérhetőek, ismerkedjenek meg ezekkel a tagállamok. Az új Horizont 2020-as stratégia az Európai Innovációs Partnerség. A kutatást és a tudáshoz való jobb hozzáférést biztosítja a gazdák számára. Ezek a fő eszközök, amelyek a termelékenységet és a tudás alapú mezőgazdaságot támogatják. Egyre több szájat kell letetnünk, miközben fenntarthatóvá kell tennünk a láncolatot. Igaz? A kutatás és fejlesztés a kulcs a probléma megoldásához. Egyszerűsítés. A 2015-ös programnak nagyon fontos része. A bürokrácia terheli a gazdákat. Egyszerűbb szabályokra van szükség, versenyképességre és a kreatív potenciál kihasználására, kereskedelem javítására. Ezért aztán Egyszerűsítsük a rendszert, a bürokráciát, szorítsuk vissza. Legyünk gyakorlatiasak és rugalmasak. Ez egy nap alatt nem történik meg, hanem inkább egy folyamat, kis és nagy döntések sorozata, amely könnyebbé teszi a gazdák életét. Tehát valósítsuk meg ezeket az intézkedéseket, és ne vesztegessük az időt, hogy profitabilisabbá tegyük a gazdák életét. Elnök úr, az alapelvek a következők. Először. Nem szabad túl gyakran változtatnunk a szabályokat, illetve alkalmaznunk kell a létezőeket. A kedvezményezetteket tájékoztatni kell. Egyszerűsíteni kell az adminisztratív terheket. főleg azokat az elemeket, amiket most változtathatunk, az előreláthatóságot. Másosorban minden egyes intézmények részt kell venni ebben a gyakorlatban. Nemzeti és regionális hatóságokkal tartani kell a kapcsolatokat, a gazdákkal és az érdekeltekkel, hiszen ők tudják megítélni a kap intézkedések hasznosságát. Hallgassuk meg őket, hallgassuk meg a javaslataikat, hogy hogyan egyszerűsíthetjük a folyamatot. Ezért aztán tisztelt képviselők a választókörzetükben tartsák a kapcsolatokat és hallgassák meg az ötleteket. Önök a demokratikusan választott képviselői a gazdáknak, úgyhogy kérem segítsék a munkámat. Együttműködhetünk a gazdák, a tagállami hatóságok, a képviselők és az intézmények, és 2015-re teljesíthetünk. Elnök úr, a tagállamoknak a csúcson fölvettem december 15-én ugyan ezt a dolgot. Én már átvilágítottam a teljes eh, mezőgazdasági politikát, hogy megnézem, hogy melyik elemeket lehet egyszerűsíteni, és hol kell a szubszidiaritás elve alapján a tagállamokra hagyni a politikákat. <clears throat> Várom az eredményét, a tagállamok javaslatát, de négy területet már látok, ahol egyszerűsítenünk kell. Először. A javaslatnak mindig egyszerűsítést kell céloznia, és így kell alakulnia. Másodszorban a közös piaci szervezetre vonatkozó 200 rendeletet áttekintjük a bizottságban. Ez egyszerűsíti az eljárásokat az érintettek számára. Harmadsorban az új közvetlen kifizetési rendszer. Persze az előző kötelezettségeknek eleget teszünk, de az ökológiai fókuszterületekre koncentrálunk. De ne hagyjuk itt abba, és az egész rendszert egyszerűsítsük. A 2013-as reform elveinek megfelelően, ahogy ezt önök is Negyed sorban a területi feltüntetések, az azonosítók kérdése. Ez elősegíti a nemzeti munkahely megőrzést. Biztosítani akarom azt, hogy a szabályok hatékonyak és egyszerűek. Bízom benne, hogy mindent összevéve változtathatunk a gazdák és a kedvezményezettek életén, és csökkenthetjük a tagállamokra háruló bürokratikus terheket. Elnök úr, a piaci helyzet. Meghallgattam az elmondott aggodalmakat, és szívesen együttműködök a mezőgazdaság kihívásainak a kezelésében. Például világos, hogy a tej ágazat helyzete romlik, az orosz szankciók miatt is, és ez napi szinten sújtja a tejtermelőket. Nemrégiben kiegészítő piaci intézkedéseket fogadott el a tárolás, illetve az intervenciós alap vonatkozásában a bizottság, és ezek januártól 2015 elejétől érvénybe lépnek, stabilizálják a piacot. Továbbá konkrét céltámogatást is jóvá hagytunk a tejtermelők számára. Ez a szankciók által sújtott valamennyi tagállam helyzetét javítja. Nyomon követi a bizottság a helyzetet, a gazdasági kilátások nem jók az orosz szankciók által érintett termékkörben, a bizottság az év korábbi szakaszában intézkedett is, hogy segítsük a gazdák helyzetét, és továbbra is kiemelten odafigyelünk erre a geopolitikailag fontos kihívásra. Az intézkedések között szerepeltek például a nektarinok, őszi barackok stabilizálását célzó sok tonnás intézkedési tervet vezettünk be 2293 tonnára vonatkozóan. Aztán a romlandó zöld és a betakarított termékekre 335 ezer tonna erejéig, és aztán szeptember 29-én hagyták jóvá 2014 év végéig, és több mint 100 ezer tonnát vontunk ki a piacról. Úgyhogy egy kicsit pozitívabb, széles képet is hadvázoljak fel. 2013 és 14 szeptemberét összehasonlítva azt látjuk, hogy a termelés értéke csak nem 500 millió euróval nőtt, és gyengült az euró közben, ami az unió képességét javította, hogy a geopolitikai helyzetét megőrizze a világpiacon, illetve a termékek helyzetét stabilizálja. Nőtt az igény is, ez hozzájárult az európai agrárszektor növekedéséhez. Piacokat nyitottunk meg, megfelelő védelmet biztosítottunk a nagyobb értéket képviselő uniós termékek számára. A kétoldalú tárgyalás alatt álló megállapodások is jelentősek, a TTIP többek között. Ezek nemzetközi piacokat nyitnak meg a minőségi uniós termékek számára. És természetesen nem szabad a kereskedelmi megállapodás oltárán feláldozni az európai termelők érdekeit. Mike Froman és Tom Vilszek is hangsúlyozza ezeket az amerikai, illetve a bizottsági tárgyaló csapat részéről. Aztán az élelmiszer lánc területén azt látjuk, hogy egyenetlen az eloszlása a tárgyaló erőnek, egyensúlytalanság alakult ki, ezt szeretnénk mi helyreállítani. És a kollégákkal együtt javítjuk majd az élelmiszerellátás hozzáadott értékét. Megemlíteném az Európai Parlamentnek a munkáját is, felhívták a figyelmünket erre a problémakörre. És a legutóbbi szavaimat ismét elhetem csak, minden lehetőséget megvizsgálunk, jogszabályalkotásiakat is, hogy a tisztességes élelmiszerlánc működést tudjuk biztosítani a vidékfejlesztés nemzeti, regionális szinten. Idáig 180-ból 160 program jóváhagyását jelentette, illetve 80 megfigyelő levelet is jelentett a tagállamok felé. Továbbá 8 programot fogunk támogatni évvégéig, és 13-14 én már készen áll a jóváhagyásra. 2015 márciusra tevődik át a következő kör jóváhagyása. Aztán a több éves pénzügyi terv a 2015-ös évben már életbe lép, elkezdjük a végrehajtást, és a csúszás azt jelenti, valamint a vidékfejlesztési rendelet szintén a tagállamok helyzetét egy kicsit nehezíti a végrehajtásban, az év második felére tevődik át a súlypont. Tisztelt szakbizottsági tagok, áttekintő képet szerettem volna adni az egyszerűsítésről, a piac stabilizálásáról és az európai termékek piac teremtéséről, valamint az uniós vidékfejlesztési programokról szerettem volna tájékoztatni önöket, továbbá az lánc fejlesztéséről. Az önök segítségével pozitív módon szeretnék hozzájárulni a növekedéshez, munkahelyteremtéshez az Unióban. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Most pedig kezdődik az eszmecsere. Először a koordinátorok kapnak szót. Nagy, nem pozitív az információm, kevés az időnk. Tehát először a koordinátorok következnek, aztán a biztos úr ö, majd válaszol, és aztán mindenki csak egy percet kap. Desz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, biztos úr, hogy hétfőn eljött hozzánk, és ma újra ellátogatott az Agri szakbizottságba. Remélem, hogy a következő öt évben jól együtt tudunk működni. Biztos úr, van egy nagyon nagy aggodalmam. Ma nagyon sok gazda nem érti, hogy a kap reformot hogyan lehetne megvalósítani. Még a bizottság is azt írja, hogy nagy a veszélye annak, hogy az agrárreformot nem tudjuk megfelelően megvalósítani. Itt például az szerepel a dokumentumban, hogy az, hogy a tagállamokban az ökológiai fókuszpontoknak az ellenőrzése nagyon költséges, hogy a második pillérben néhány program átkerül. Nem tudom az egészet felsorolni, de az a lényeg, hogy maga a bizottság főigazgatósága is nagyon aggódik, hogy nőnek a terhek, a gazdákra rót terhek. Ön mit szeretne tenni annak érdekében, hogy ezt elkerüljük? A tagállamok jövőben, akkor újabb és újabb terhekkel kell, hogy számoljanak. Ezt el kell kerülni, mert különben nagyon nagy problémákat okozunk a gazdáknak a tagállamokban. Köszönöm szépen. De Castro úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos urat hivatalos minőségében itt először van nálunk. Nagyon nagyok az elvárásaink, ahogy tudja. Ugye, ami a a fiatalok szerepét illeti, a, biztosíthatom önt arról, hogy ha felveszi a bürokrácia elleni harcot és egyszerűsít, akkor ebben csak is támogatni tudjuk önt. Az előző ciklusban is ezt mondtuk persze, és több lett a bürokrácia, nem pedig kevesebb. Na most, ami a greening, a zöldítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról van szó. Igen, ezt szeretnénk mindenképpen végrehajtani. Mi egy olyan greeninget szeretnénk, amely Eh, amely jól működik, és nem szeretnénk 3-4 milliárd eurót elveszteni. Ami a tej helyzetet illeti, eh, nagyon nehéz ez a helyzet, és eh, a helyzet valószínűleg súlyosbodni fog, ugyanis a, az árak nagy válságot fognak előidézni sok európai országban át kellene gondolni a tejkvóta témát. Nagyon sokat beszéltünk erről, de új eszközöket várunk, új donságot várunk ezen a területen, hogy az ár ingadozások ne legyenek ilyen nagyok. Biztos úr, mm, nagyon-nagyon sok a probléma, de vannak azért pozitív tények is, Kérem önt, hogy ezt a mi bizottságunkat, mint egy erőteljes fegyvert vegye figyelembe, használja fel, és reméljük, hogy a lehető leggyorsabban fejlődni fog a helyzet, és ön is mindent meg fog tenni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Nikolson képviselő úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm Önt, biztos úr, Albert szavaival és az előtte szólóval is egyetértek a greening ügyében, mert a számvevőszék, amelyik vizsgálja ezt a területet, nem ért kellőképpen a mezőgazdasághoz. Tehát nem azt szeretnénk, hogy 2017-re oldódjon meg a probléma, hanem már 2015-ben oldódjon meg. És számomra az egyik legnagyobb probléma ami az európai mezőgazdaságban felmerül, az a tejválság. Mindenféle háttérokok indokolják ennek a kialakulását, és biztos úr az egyik legnagyobb problémánk, és úgy gondolom, hogy ön képes ezt áttekinteni, felülvizsgálni, és megnövelni az intervenciós árat. Ez az egyik olyan lehetőség, amely a rendelkezésére áll, hiszen teljesen irreális jelen pillanatban. Sőt, őszintén szólva, haszontalan eszköz porosodik a dobozban. Az intervenciós ár úgy gondolom segít stabilizálni a piacot, és a legutóbbi 2008-9-es válság során a bizottság azt nyilatkozta, hogy nem hagyja elhúzódni még egyszer a tejválságot. Ne essenek az előző bizottságok csapdáiba, ne véljék úgy, hogy tavaszra majd magától megoldódik a dolog. Egyesek szerint ez jövő őszig is eltarthat. És annyit mondhatok, hogy addigra tönkre mennek a tejtermelők. Őszig nem bírják ki. Tehát valamit tenni kell, folyamatba kell állítani a következő időkben. Tehát közelesen, sőt, sőt továbbra a bankok szerepe is nagyon fontos, mert előbb-utóbb javulni fognak az idők, de közben a bankokra is támaszkodni kell. És aztán a nagy áruházak szintén hozzájárulnak az instabilitáshoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rota asszony. Köszönöm szépen. De Castro, Nikolas képviselő és mások is aláírták azt a levelet, amit önnek küldtünk. Köszönjük a választ, még akkor is, hogyha nem az volt a válasz, amit vártunk. De hagyd mondjak valamit személyesen, remélve, hogy ön új biztos, új reményeket hoz. Személyesen is tartottuk a kapcsolatot, és a meghallgatás után azt mondtuk, hogy olyan szerencsések vagyunk, végre Hogan úr a biztosunk, hogy miért mondtam ezt? Mert változásra van szükségünk. Másképp kell tekintenünk a mezőgazdaságra. Úgyhogy most akkor megértheti, hogy az ön válaszát látva kiábrándultam kicsit. Nem egy politikustól, nem Hogan úrtól vártam a választ. Ez egy formalevél. A formalevelében ön azt mondta, hogy tartsuk be a szabályokat. Ezt annak ellenére, hogy most egy bürokratikus szörnyet hozunk létre ezzel a zöldesítéssel. És csak azt biztosítjuk, hogy a tagállamokban eltérően alkalmazzák a szabályokat. Szerintem mindenki ebben a teremben látja ezt, úgyhogy a kérésem az, ha nem akarja elhalasztani a zöldesítést, akkor legalább adjon arra egy receptet, hogy a bürokráciát hogy lehet leépíteni, és elkerülni azt, hogy 28 különféle helyzet alakuljon ki a gazdák érdekében. Adjon tiszta, átlátható, egyszerű választ. Köszönöm szépen. pányi Sanira. Sanira asszony. Eh, Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem önhez. Biztos úr, készen áll-e arra, hogy átgondolja újra ezt a politikát, és piaci szabályzókat vezessen be? Jelenleg a tejszektorban nagyon nagy a probléma, csak ennek semmi köze az orosz embargóhoz. Ez azzal függ össze, hogy a kvótákat feladták. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy a termelés aránytalanul megnőtt. Köszönöm. Ja, Herr Kommissar, äh, Sie Biztos úr. Nagyon jó szavakat mondott, csak egyetlen intézkedése hallottam, ami segítené a gazdákat. Kevesebb papír, az segíteni a gazdákat. Az a tapasztalatunk, hogy minden új biztos új szavakat talál, de ez nem reform. Konkrétan mit szeretne tenni? Én attól tartok, és akkor a nagy frakciókból a kollégák egyetértettek, hogy amikor azt mondja, hogy egyszerűsítés, azt érti alatta, hogy a zöldesítést kivágja, a greeninget. Alapvetően nagyon sokan egyet is értenek ezzel. Aztán a tej, a tejszaktor. Egy dolgot azért szeretem volna hallani, ön új piacokat keres. Ezek csodálatos módon honnan fognak keletkezni? Hova akarja vinni a tejet, biztos úr? Aztán a tejpiac liberalizálása. Az elmúlt évszázadban a piaci segélyekkel, a raktárkészletek megnövekedésével, mert láttuk, hogy ez nem jó politika. Úgyhogy konkrét javaslatot szeretnék, konkrét megoldást a TTIP-et illetően. Mindenki azt mondja, hogy ez itt a mentő öv az exportpiacoknak. Ismerik azokat a tanulmányokat, amik azt mondják, hogy mik a kockázatai a mezőgazdaság, és különösen a hús szektor számára? A TTIP az nem csodaszer, nem minden mezőgazdasági szektor profitál ebből, pont ellenkezőleg. Én azt vártam volna, hogy itt ma konkrét intézkedéseket hallunk öntől. A válság már itt van, nem az ajtó előtt áll, hanem itt van. Tehát válaszokat vártunk, nem azt, hogy azt mondja, hogy egyszerűsítés, aztán majd meglátjuk. Ez nem válasz, és nem is megoldás. Köszönöm szépen. Egnyú úr. Um, Köszönöm szépen, biztos úr. Örülök, hogy elkötelezett híve az egyszerűsítésnek. Számon is kérjük majd ezt önön a következő évben. Egy apró témát szerettem volna megemlíteni. Azt hiszem, hogy a hűségét talán próbára teszi, mert a brit tejtermelőket felzaklatja az ír importej, és a fogyasztó nem tudja megkülönböztetni a britet az írtől, de ön, mint ír, biztos nyilván tudja, hogy honnan jön és mit képvisel. Ami a biogazdálkodási szabályokat illetén nem látom a változásokra a szükségességet, illetve igényt, hiszen itt egy rétegpiac 4%-os részesedéssel, amiről szó van, és ugyanazon ég alatt élünk, ugyanaz a napsüt ránk, tehát én nem értek egyet azzal, hogy változtatni kelljen. Megvannak a működőképes szabályok, amelyek alkalmazhatók nagy-Britanniában. És nem szeretném, hogyha a bizottság ezen változtatna, de mi szívesen állunk az élére más tagállamok gyakorlatának. Én úgy látom, hogy 430 növényvédőszer került ki a forgalomból. Ennyi összetevőt tiltottunk be az utóbbi 30 évben, és hogyha nem akarunk génmódosított szervezetekkel dolgozni, akkor valamit csak meg kell eh, engedni, mert a biogazdálkodás miatt nem lesz élelmiszerellátás. Kaphatok még egy kis plusz időt? A zöldek bekiabálnak és félbeszakítanak, elnök úr. A... Biztos úr, ismét meghívom önt, hogy látogasson el hozzánk Angliába, nézze meg, hogy a neonikotinoidokat uh, hogyan alkalmazzuk, és a zöldítés jegyében ezt is szívesen megmutatjuk. Aztán a Temze partján a cukorgyárba is szívesen meghívom önt. Több száz munkahelyet veszélyeztet az önök tevékenysége, a túlszabályozás. Köszönöm szépen. Dostał pan te dodatkowe sekundy. Skończyliśmy tehát kapott egy plusz időt, amit kért is. Ezzel tehát a koordinátorok fordulóját lezárjuk, és most visszaadom a szót a biztos úrnak. Kérem, hogy reagáljon a politikai frakció kérdéseire. Először is megható a törédésük de hát eh, eh, vannak bizonyos dolgok, amiket eh, a költségvetésiekkel kell megvitatnom, és nem önökkel. Most először történik meg, hogy az Agriszak is része ennek a folyamatnak, és hát amikor a zöldesítést említik, persze értem az aggodalmaikat, de ezek azok a döntések, amelyeket önök hagytak jóvá ebben a házban úgyhogy akkor ne várják azt, hogy valami változtassak, ami még életbe se lépett. Hát januárban lép életbe, úgyhogy biztosítanunk kell, amennyire csak lehetséges az, hogy megfelelően megvalósítsuk ezeket a jogszabályokat. És természetesen a pénzügyi oldalát is figyelembe kell venni. Dessur, De Castro úr, Rodesz úr és a többiek is, akik a zöldesítésről beszéltek. Nem fogjuk elhalasztani. És nem is fogadnám el. Hiszen önök hagyták jó ezt a politikát, és csak most, nem régen. Úgyhogy mit tehetnék? Én csak biztosítom azt, hogy a valóságban is létrejöjjön ez, és hogy józanul folyjon a politika megvalósítása a tagállamok akik a politikákat helyben megvalósítják, értelmezniük kell, hogy mit jelentenek az irányvonalak és a politikák. Úgyhogy ezt a témát illetően szerintem most már egyértelmű voltam. Az ökológiai fókuszterületeket illetően majd felülvizsgáljuk az előrehaladást, meghallgatjuk a kedvezményezeteket, az Európai Parlamentet, a tagállamokat, de hogyan vizsgálhatnék felül egy olyan politikát, amit még el se kezdtünk? A fiatal farmerek, de Castro úr, köszönetet szeretnénk mondani a soros elnökségnek, hogy prioritásként kezelik ezt a témát. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy fiatal, jól képzett gazdákat lássunk. De most először valós ösztönzőket teremtünk a fiatalok segítésére. Még egyszer, De Castro úr és Desszurak, ami a büntetéseket illeti, nem lesznek büntetések a zöldesítéssel kapcsolatban az első két évben. De ez nem jelenti azt, hogy nem fogják megvalósítani a politikákat, csak nem lesz büntetés. Úgyhogy szerintem a tárgyalások során nagyon fontos, hogy megértsék, hogy ez az elem létezik. A tejszektort illetően az árvolatilitás. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tartsák észben, hogy a tejtermelés 5%-os növekedése nagyon meg fogja változtatni a helyzetet 2014-ben, miközben a kereslet csökken, Nem szeretném, hogyha az emberek nosztalgiáznának arról, hogy mi történt 2009-ben. Nem hasonlítható össze a helyzet, Megalszon úr is mondta. Milyen eszközeink vannak, milyen új intézkedéseket hozhatunk. Úgyhogy én nagyon figyelek arra, hogy milyen aggodalmaknak adott hangot ez a ház a szektorral kapcsolatban, és figyelek erre a szektorra. És készen állok arra, hogy használjam a rendelkezésemre álló eszközöket. De a gazdákat megkérném arra, hogy értsék meg, hogy vannak szabályok, 2008-as tejkvóták, és azt hiszem, hogy a szabályokat be kell tartatni, nem igazságos, azokkal szemben, akik betartják a szabályokat, hogy néhány figyelmen kívül hagyják ezeket. A legtöbb tagállam betartja ezeket, néhány nem. De akkor ne lepődjenek meg, hogyha hatalmas büntetőadókat ö, rovunk ki. Aztán a piaci mechanizmus. Persze, ezek elérhetők. Mi érhető el, és mikor, azt majd eldöntjük és persze bevonom a pénzügyi intézeteket most ebben a nehéz helyzetben, hogy csökkentsük az előre nem láthatóság kockázatát. Rodriguez asszony, tejkvóták. Szerintem már válaszoltam erre. Továbbra sem lesznek kvóták. Nyilván ez nehézségeket is okoz, de itt vannak a piaci támogató mechanizmusok, és majd használjuk őket, ez szükséges. Hauser úr! Én tegyek saját javaslatokat az egyszerűsítésre, engem ez megtöbbentett, hogy ezt kéri. Én azt várom, hogy önök tegyenek javaslatokat hogyha feta komplival jövök ide, akkor önöknek megint más problémája lesz, úgyhogy ha szeretnék, kérem, vegyenek aktívan részt, ha nem akarnak, hát akkor lesz még lehetőségük. A német gazdák, ők is vissza kell, hogy jelezzenek, és más gazdák is. Van egy új egységünk az Agri főigazgatóságon, ahol a javaslatokat vizsgáljuk felül. De én a tapasztalatokat gyűjtöm, és józan megközelítést szeretnék, úgyhogy ezek olyan politikánk, amiket már jóvá hagytunk. Én prioritásokat állítok fel, az egyik ilyen prioritás az egyszerűsítés. A gazdánk, az operátorok és mindenki számára az egyszerűsítés az vezérszó. Ágnyi úr, Az Egyesült Királyság és a tejjel kapcsolatos problémák, ezek mindig megdöbbentenek engem, de nem akartam idehozni az EU-ba ezt a belügyi problémát. E, mm, a folyók délre folynak, de a tej talán nem Írországból, az Egyesült Királyságból, hogy valahogy majd ki kell e, dolgozzunk egy közös mezőgazdasági politikát az Egyesült Királyságra és Írországra, ami az biotermékeket illeti. Nagyon sok a vita ami ezekről folyik. A raportőrök és az árnyékelőadókkal szívesen együttműködök ez ügyben. Miért dobjunk ki minden munkát, amit már elvégeztünk? Három-négy tagállamnak nagyok az aggodalmai a tanácsban. Némelyikükkel felvettem a kapcsolatot, Hollandiába megyek jövő héten, de nagyon remélkedek abban, hogy ahelyett, hogy a javaslatot, amit nagyon kemény munkával értünk el, csak úgy kidobjuk az ablakon, inkább följavítjuk. A raportőr és az árnyék előadó segítségével. Mhm. És mivel Amióta biztos lettem, jobban ismerem az aggodalmakat, szerintem előre haladhatunk, csak a jó akaratot azt kérném önöktől. Mert ha az administratív terveket, terheket csökkenteni lehet, a szabályokat harmonizálni, az jó mindenki számára, és a biogazdák számára is és nagyon fontos a biogazdálkodás integritásának megőrzése. Nem szabad ezt feloszlatni. Igen, ez egy súlyozott terület. De nyilvánvalóan a bizottság munkaprogramját a következő két hétben jóvá kell hagyni. Én támogatom a biogazdálkodást 2015-re is. Ami a cukorgyárat illeti, én azt gondolom, hogy ez itt egy konkrét vállalathoz kötődő eh, kérdés. Ágnyú úrral szívesen egyeztetek majd két oldalon a közeljövőben. Aztán a szántóföldi növényvédőszer összetevők szintén megérnek egy misét, tehát úgy gondolom, hogy korai lenne még a következtetéseket levonni. Minden esetre karácsony előtt Hollandiába utazom, tehát emiatt is későbbre tegyük ezt. Proszę Państwa, przechodzimy do wypowiedzi. Mam... Hölgyeim és uraim, most pedig a vita következik, minden felszólaló egy percet kap. Minnyája nagyon örülünk, hogy a biztos úr eljött hozzánk, Garcia asszony kap először, Herranz Garcia asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném megismételni azokat a kérdéseket, amelyeket már feltettek. Beszélt a tárgyalásokról az Egyesült Államokkal való. Tehát a tárgyalások során olyan területeket is felemlítenek el, mint például a marhahús, a termékek eredete, Fontos ugye az eredet megjelölés, megnevezés, hogy, hogy például a kriánszám, vagy malagai egy hús, figyelembe kell venni az európai hagyományokat is természetesen ezeken a területeken. Lehet-e javítani a zöldség és gyümölcs forgalmazáson például kiterjeszteni az iskolákra is, vagy például az olaj területén. Andrew úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Röviden, ha megem, megengedi, ugye tudják azt, hogy mennyire fontos számunkra a tej téma, Sajnos az a válasz, amit ön nekünk most adott, az nem felel meg ennek a nagy kihívásnak, ennek a nagy tétnek a tej ágazatban. A közös agrárpolitika reformja kapcsán ugye a parlament és a tanács együttműködött, javaslatok születtek. Azt hiszem, hogy ezeket a javaslatokat felül kell vizsgálni. Ugye ott van a szarvasmarha hús válság is. A kérdésem tehát az lenne, hogy mi lesz a közös agrárpolitikánk jövője ha meglátjuk, mi a helyzet az Egyesült Államokban, ott minden mozgásban van, nálunk pedig a különböző piaci rendelkezéseket csökkentik, ugye ár volatilitás van. Milyen típusú mezőgazdasági modellt szeretnénk az Európai Unión belül? Fontos a reformok ütemterve. Jó lenne, hogyha előkészítenék a jövőbeni közös agrárpolitikát. Köszönöm szépen, de sajnos többet beszélt, mint egy perc. Ismételten kérem, hogy mindenki egy percben szólaljon Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy minden gazdálkodó vesztes azok közül, akik Oroszországba exportáltak. Lengyelországban egész 70%-os a vesztesség, és a kompenzációkat azok kapják csak, akik karitatív szervezetnek adják el, adják oda a termésüket elsősorban a zöldség és gyümölcs termelőkről van szó. A bizottságnak a három balti országra és Finországra vonatkozólag van egy tejterve, de hát Lengyelországot is érinti az orosz embargó. A tejtermelés 20%-kal csökkent. Köszönöm szépen. Paulsen képviselő, köszönöm szépen. Egy egészen rövid kérdést szeretnék a biztos úrhoz intézni. Az innovációról, a fejlesztésről, egyszerűsítésről beszélt. Márciusban a parlament elfogadott egy saját kezdeményezésű jelentést az európai növény nemesítése kapcsolatban, és az a kérdésem, hogy a bizottság hogyan vélekedik erről. A termelő szervezetekkel való együttműködés hogyan szerepel a tervekben, illetve az Európai Szakértői Akadémiákkal való közös munkát hogyan látják, mert kötelezettséget várnánk. Mi az álláspontja a bizottságnak? Köszönöm szépen a jelenlétét, biztos úr. Szeretném elmondani az érzéseimet. Ugye a saját szavazóink körében nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi is a helyzet a programokkal, az egy, egyes az e- pillérben, vagy a kettes pillérben, úgy érzem, hogy a mezőgazdasági főigazgatóságnak egy erőteljesebb szerepet kell játszani a kollégiumban is, hogy sokkal hitelesebbek, erőteljesebbek legyenek más főigazgatóságokkal szemben. Politique agricole mert más főigazgatóságok is ugye beszoktak, érdeklődni szoktak önöknél. Tehát ez olyan, mint a, a kakuk. Tehát, hogy, hogy ott van a többiek között is, de úgy kívülálló. Tudni kell azt, hogy milyen politikát akarunk megvalósítani és végrehajtani. Docs kép, asszony képviselő. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, nagyon sok mindennel egyetértek, amit mondott, jövőbe tekintő a gondolata, illetve a mezőgazdaságnak a növekedését, illetve a munkahelyteremtését szolgálja, azonban az észak-ír termelőket ki fogja ábrándítani, azt gondolom, mert a, az, hogy kezelhető lenne a tejválság, az nagyon kétséges, mert nagyon komoly válságban vannak Észak-Írországban a tejtermelők, és éppen tegnappal estett tovább, tovább az ár. Úgyhogy nagyon sürgősen intervencióra, beavatkozásra van szükség. És azt gondolom, hogy az intervenciós árak már elavultak, és nem alkalmasak a tejgazdaságoknak a megmentésére. A volatilitás fokozódik, folytatódik a jövő év harmadik negyedévéig is, és a kvóták utáni helyzet tovább rontja majd a tejtermelők gazdaságosságát. A piaci liberalizációt azt gondolom, hogy több fázisban lehet csak elképzelni. Bardzo proszę. Jedna minuta. Thank you. Um, it's well... Köszönöm szépen. Ismert dolog az, hogy a klímaváltozás kihat a mezőgazdaságra. De az is igaz, hogy ki is hat a mezőgazdaság, és okoz éghajlatváltozást. Az üvegházhatást okozó gázok 9%-a a mezőgazdaságból származik. Ez ügyben nagyon keveset tettek. A jelenlegi klímacsomagban van az erőfeszítés megosztó eszköz, ennek ez lenne a célja. De ebben a szektorban szinte egyáltalán nem történt ilyen célkitűzés. Tehát biztosítja-e, hogy az házhatást okozó gázok kibocsátása csökkenjen ebben a szektorban, és a 2020-as csomagba belekerüljön ebben a szektorban is. Ezen kívül az erdős területeknek a lefedettségét növelni akarják Európában, ahelyett, hogy a színszekvenciálást támogatnak. Köszönöm szépen. Pan Commissioner, um, congratulations on your... Biztos úr, gratulálok ratifikálásához. Remélem, hogy nem hagy ki túl sokat az írpolitik alakulásából, hogyha ezt igaznak veszi, nem felejtették elönt december 10-én Dublinban, összegyűlnek majd az ön örökségének az ápolására. Többször is fel fog vetődni az ön hivatali ideje alatt a gazdaságoknak a helyszíni felügyeleti, ellenőrzési rendszere. Ennek az a célja, hogy az Európai Unióban termelt, előállított élelmiszer a lehető legminőségibb, legszínvonalasabb legyen, és ehhez persze szabályozni kell, valamint ellenőrzéseket kell végezni. Azt halljuk napi heti szinten a gazdáktól, hogy túlzottan megterheli őket a jelenlegi ellenőrzési rendszer is. Szinte azon van a hangsúly, hogy rajta akarják őket kapni valamin ellenségnek tekintik őket. Egyszerűsíteni és hatékonyabbá kellene tenni a gazdák szempontjából és a fogyasztók szemében is ezt az eljárást. Következő képviselő. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen. Biztos úr. Mit, gondol, mit mondott arról, hogy túlzott adóztatás a szuperleviről? Mert ezt örültségnek tartjuk, hogy most akarják megadóztatni a piacot, amikor válság van. Úgy tűnik, hogy ennek eltér a véleménye. Tisztázná ezt? Ezen kívül sajnálom, ez egy nemzeti kérés, de a vidékfejlesztéssel kapcsolatban, ami Írországot illeti, a common ages kérdése. Ez azt jelenti, hogy minimális részvétellel kell megoldani a terület elosztás, és nagyon sok hegyvidéki gazdát nagyon akaszt ez a kérdés. Aztán a brit versus ír. Azt hiszem, hogy mi minden gazda érdekét akarjuk képviselni. A jobb árak, jobb profitok, bármilyen gazdának, függetlenül a nemzetiségétől az Unióban. E kell a fenntartható gazdálkodáshoz. Köszönöm. Pan poseł Bové. Bardzo. Bové képviselő úr következik. Biztos úr, én meghallgattam önt, de sajnos semmiféle tervről nem hallottam abban, amit mondott. Hát egyfajta a struktúraváltásról beszél, de mi, mi a projekt? Az elkövetkezendő öt évre mi a projekt, hova akarunk, milyen irányba akarunk menni a mezőgazdasággal, mit fogunk csinálni a válsággal. Mindenki tudja, hogy a tej ágazatban sokkal nehezebb lesz a helyzet, mint 2009-ben. A kvótákat elhagyjuk, de ez nem lehetséges így. Ön azt mondja, hogy egyszerűsíteni kell, aztán az exportot növelni kell, ugye ezt hallottam. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az importot is növelni kell mi lesz akkor, hogyha Észak-Amerikából kapunk majd 300 millió tonna húst? Tehát nagyon sok állattenyésztőnek az életét teszik tönkre. Milyen projektjeik vannak, milyen program van? 2015-ben ott van majd Párizsban a nagy ökológiai környezeti konferencia hogy veszik figyelemben az érdekeket? Jó, rendben, köszönöm. Köszönöm szépen. Te már úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, hogy eljött ide délután. A greeninggel kapcsolatban különösen az érdekel engem, hogy egyenértékű intézkedéseket is fontolóra vesznek-e a csomagban a tagállamok részéről. Aztán egy másik kérdés. Néhány hete rájöttünk, hogy három különböző tagállamban is kitört a madárinfluenza, bár nem volt olyan súlyos az eset, mint amitől tartottunk, de a kérdésem, hogy mit tettünk uniós szinten ez ellen. Hiszen szigorú intézkedéseket foganatosítottak Hollandiában. Belgium megtiltotta a behozatat az érintett termékekből. Az egy, a szabad piacon ilyennek nem kellene történnie. Ez torzítja a piacot, hogyan tervezi ezt kezelni. Köszönöm szépen. Dorfman. Ja, Dorfman úr, köszönöm szépen. Biztos úr, amikor a tejről beszélünk, akkor egyértelmű, hogy konjunktúrát élünk meg. De ugyanakkor van egy strukturális probléma is. Nem régen önök is még úgy gondolták, hogy a kvóták kiiktatása a hegyvidékeken például veszélyeztetheti az egész struktúrát. Körülbelül egy évvel ezelőtt született egy jelentés arról a bizottságban, hogy mit lehetne tenni ez ügyben. Csak aztán nem történt semmi, úgyhogy a nehéz terepeken, például a hegyvidékeken jó lenne, ha lenne kvóta. Én szeretném tudni, hogy áprilisig szeretnének-e valamit tenni, vagy egyszerűen a tej nélküli erába ö, száműzik a hegyvidéki lakosokat. Köszönöm szépen. Erdős képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt biztos úr. Az tej, iskola gyümölcs programra hívnám fel a figyelmét. Kérem újra a gondolását e tekintetbe. Nem tartjuk szerencsésnek, hogy a két program összeolvad, nem tartjuk szerencsésnek, hogy a fogyasztói tejen túli termékek, kakó, joghurt, kefir, ezek kikerülnek. Nem tartjuk szerencsésnek, hogy zöldséglevek, gyümölcslevek kikerülnek ebből a programból. Kérjük, hogy gondolja ezt újra. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję pani poseł. Mm, köszönöm szépen. Eh, yo quisiera hacerle Señor comisario, algunas preguntas. Aguilar képviselő. Szeretnék a biztos úrhoz egy egészen konkrét kérdést intézni. A, az orosz embargónak súlyos hatása volt a tej ágazatra és a zöldség és gyümölcs területre is szeretnék egy kicsit többet tudni a megállapodásnak a tartalmáról, amelyet a bizottság december 31-ig életbe léptet. Úgy tűnik nekem, hogy a politikai helyzetet még nem sikerült kezelni, megoldani. Márpedig, hogyha a helyzet továbbra is fennáll, és az átmeneti intézkedések lejárnak. Milyen további intézkedések váltják őket fel? A fiatal gazdák támogatását tartom itt kiemelten fontosnak, valamint a teljes élelmiszerláncot figyelembe kell venni. Gondoskodjunk róla, hogy az intézkedések megfelelőek legyenek. Aztán egy liter tej 48 centbe kerül Kordobában, amelyet én képviselek. Ez nem fenntartható. Flanagan képviselő. Üdvözlöm, gratulálok az új munkájához. Gondolom tudja, és hát látta, hogy a greeninget, a zöldesítés illetve nagyok az a aggodalmak, különösen Írországban. Ugyanis néhány gazda hektáronként 300 eurót kap, néhány pedig 30 eurót. Na most ennek az a veszélye, hogy ha azt mondják, hogy ha valakinek elég a 30, akkor a többieknek miért ne legyen elég? Ön mit gondol, ha tovább folytatják ezt a tervet, akkor Írország pénzt veszít? Aztán a tejszektort illetően az intervenció arra szükség van, ez biztos, ezt meg kell vizsgálnia. Hosszú távon állandóan magasak a költségek, a takarmány, a vízszámla, a közszámlák. Mit akar tenni a gazdák? az anaerobikus emésztés megoldására, hogy, hogy fenntarthatóvá válhasson ez a szektor hiszen nagyon nagyok ezek a nehézségek, amikkel a gazdák szembenéznek. Köszönöm szépen. Kanyeta asszony. Mr. Commissioner, I would like to say... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ön szintén tudja, hogy az Európai Parlament kulcs szerepet játszott a 300 milliós költségvetési többletnek a kezelése szempontjából sikerült rászorítanunk a bizottságot, illetve önt arra, hogy a mezőgazdaság rendelkezésére álljon a válság kezelésére ez az összeg. 23 millió megy ebből a tejágazatba, és biztos úr, ezt ön is tudja, hogy ez csak néhány hónapra elég, április 1 kell túlélnünk a helyzetet, amikor eltörlik a tejkvótákat. Számíthatunk-e további támogatásokra 2015 első fél évében? Köszönöm. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, tikrai noriu. Köszönöm szépen, biztos úr szeretnék köszönetet mondani a litván gazdák nevében, vagy inkább mondanám, hogy a balti gazdák nevében, azért, hogy viszonylag gyors döntéseket hozott abban, hogy hogyan segítsék a gazdákat, akik megszenvedik az orosz embargo következményeit. Ez nyilván inkább egy politikai döntés volt, de a legtöbb érintett országban nem hagyták cserben a gazdákat. de szolidaritást jelez, reményt adtak a gazdáknak. Persze önmagában ez nem elég. Azt mondták, hogy körülbelül 200 millió eurót szánnak arra, hogy új piacokat kutassanak fel. Hát ennek gyorsan meg kell történnie, mert a gazdáink várják a megoldást, és támogatásra lesz szükségük még jövőre is. Kajanszki. Karinovszki úr. Köszönöm szépen, biztos úr. ezer tonna alma van raktáron Lengyelországban. És néhány tonna ezek közül Ázsiába kerül majd, de 5-600 ezer korábban Oroszországban ment volna januártól júliusig, tehát mit kezdünk ezzel a hatalmas mennyiséggel. És aztán a kvóták túllépését szankcionáló büntetések, ismerjük a szabályokat, de akkor, amikor 2000 2004-ben 10 tagállam letárgyalta a kvótákat, 2007-ben meg kellett volna szűnniük, és 2003-ban nélkülünk meghozták a döntést, hogy 2015-ig életben tartják a kvótákat. A lengyel gazdák tudták, hogy büntetést kell fizetniük, de arról nem tudtak, hogy orosz embargó is fenyeget, tönkre fognak menni, és arra kérem önt, hogy támogassa őket. Müller. Köszönöm. Mila. Biztos úr. Korábban ön környezetvédelmi miniszter volt. Holnap a Környezetvédelmi Szakbizottságban az új NEC irányelvről lesz egy vita. Úgyhogy ön mit gondol, az új irányelvről, és arról, hogy az egyes tagállamokban milyen hatása lesz. Németországban ez azt jelenti, hogy 39%-kal kellene néhány éven belül csökkenteni az ammónia és metán kibocsátást. Ez pedig egy megoldhatatlan probléma a gazdák számára. A második kérésem a választási stratégia, a kiválasztási stratégia hogy hogyan valósítsunk meg egy programot. Én azt gondolom, hogy a parlament véleményét ki kellene kérnie, mi nem szeretnénk azt, hogyha katasztrofális helyzet állna elő. Köszönjük. Hvala lepo, gospodine predsjedniče. Peti asszony, köszönöm szépen, biztos úr remélhetőleg ön az ígéreteit be fogja tartani. Itt elsősorban a fiatal gazdákról szeretnék beszélni. Én Horvátországba jöttem, és meghívom önt, hogy jöjjön el Horvátországba hozzánk, látogasson meg bennünket. Jó lenne, hogyha már a mi mezőgazdasági miniszter terünk is foglalkozna a fiatalok helyzetével, ugyanis ő elfelejti, úgy tűnik, azt, hogy ugye mi sem tudjuk exportálni az orosz embargo miatt az almánkat, a megtermelt armákat. Ugye már hallottunk hasonló példákról. 50 millió eurót vesztettünk már, jövőre úgy tervezzük, hogy 320 millió eurót fogunk veszteni. Na most elképzelhető valamilyen intézkedés ezen a területen a bizottság részéről? Köszönöm szépen. Pan, pan Feró, jedna minuta, bardzo proszę, proszę. Egy percben kérem Feró urat. Biztos úr, azt hiszem, hogy az európai intézmények, beleértve az Európai Bizottságot, egész egyszerűen vakok. Nem látják azt, hogy mi a nemzetközi helyzet, nem látják, hogy mi a stratégiai helyzet. Ugye el kell ismerni, hogy a kap egy olyan politikát akar folytatni, amelyet mi nem szeretnénk. A legtöbb nagy ország megpróbálja jobban védeni a gazdáit. Például az Egyesült Államok a Farm Bill-lel. Ugye van egy külön törvény a gazdákról. Aztán ugye tudjuk, hogy milyen problematikus az árhelyzet, aztán a tejipar, tejágazat helyzete, az orosz embargó megnehezíti a munkánkat. Az Európai Unión hatalmas válsággal kell, hogy szembenézzen, és itt a tejágazatban több ezren fogják elveszteni a munkájukat. Egy ilyen politika, amelyet ön próbál megvalósítani, csak is katasztrófához vezethet. Köszönöm szépen. Következő képviselő. Biztos úr. Tudom, hogy a tej már megőrjíti. A román gazdák azok kétségbeesetten alacsonyan árokat emlegetnek, gyakorlatilag az előállítás költsége alatt kell értékesíteniük a tejet. Én tudom és értem, hogy ugyanezek a problémák Németországban. Ez egy nagyon komoly probléma. Mielőtt a kvótákat kiiktatnák, Mit szeretne tenni? Van bármiféle terve, hogy rávegye a gazdákat, hogy esetleg hústermeléssel foglalkozzanak, vagy mi lesz a megoldás, különben egy tejcunamit fogunk látni Európában. Poszol Sebastia. Sebastia úr. Házekamp, a képviselő asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr a, az előadását. Az intenzív tenyésztésről szeretnék beszélni. Sok ezer állatot sújt az a borzalmas ö, körülmény, ami ezeken a tenyésztő helyeken uralkodik, és a mezőgazdasági biztos elődje számára fontos volt. Felteszem, az ön számára is fontos maradt ez a kérdéskör. Mit tervez ez ügyben? Gondolom, hogy hatékonyabb jogszabályokra van szükség, kevesebb bürokráciára, de egyes állatok helyzetét egyáltalán nem szabályozzuk. Például a nyúltenyésztést. Van-e szabályozási tervük erre? Illetve más állattenyésztési területekre? Aztán a második kérdésem a következő. Úgy tűnik, hogy a libamáj, a ludak hízlalása szintén komoly probléma, és karácsony előtt különösen aktuálisá válik. Hogyan tervezik ezt szabályozni, illetve ideális esetben betiltani a libák hízlalása tömését? Köszönöm. Pani poseł Schreier. Schreier képviselő. Nézd. Itt in the BAM uh, over Elnök úr, köszönöm szépen. Hollandiában nyilvánvaló, hogy nagyon aggaszt minket a tej ára. De különösen a madárinfluenza aggaszt minket. Kérdezném, hogy mit szeretne tenni, hiszen nagyon sok gazdálkodó család megszenvedte a madárinfluenziának a hatását, még akkor is, hogyha sikerült ellenőrzés alá vonni. Ön jövő héten találkozik a felelős állampolgárral. A holland parlamentben nagyon sok interpelláció volt ezzel kapcsolatban, és szeretnénk tudni, hogy általában véve az állatbetegségeket illetően ön milyen stratégiát javasol? Nagyon sokan nagyon félnek, rettegnek, amikor ilyen járványokról hallanak, és a fogyasztók is. Köszönöm szépen, Neuchel asszony. Biztos úr. Kapott egy levelet négy képviselőtől. Az egyik célja az volt, hogy mielőtt a zöldesítés beindul, szüntesse is be. Én azt gondolom, hogy nagyon sok levelet fog még kapni a következő napokban, akik pont azt fogják mondani, hogy az első ö, ö, pillérben megfelelő legitimációt kapjanak, és ott a zöldesítés nagyon fontos. Ezért aztán föltennék egy kérdést önnek. Ez teljesen más téma. A Bundestag tudományos titkársága összeállított egy tanulmányt, hogyha a TTIP-et elfogadják, akkor nem lehet piacra dobni azokat az állati termékeket, amely állatokat génmódosított takarmányjal tápláltak. Ha nem ismeri, nagyon szívesen elküldöm ezt a tanulmányt, érdekel a véleménye. Dziękuję pani poseł Ribeiro. Köszönöm szépen. Beiró asszony. Köszönöm szépen. Az előbb beszéltünk a tejről és a tejkótákról tudjuk, hogy a termelők egyre kevesebbet kapnak literenként. Tehát a probléma nagyon nagy. Azt hiszem, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint 2009-ben. Még egy dolog. Ez az embargó megmutatta, hogy Európában nincsen arra mód, hogy felszívjuk a termelési fölösleget, és hogy az egész rendszer hatástalan. Úgyhogy megfelelő szabályokra van szükség, Dantán kolléga is mondta, a tejszektor számára nagyon fontos ez. Ezen kívül szeretném felszólítani, biztos úr, jöjjön már el hozzánk az Azóri szigetekre, autonóm régió vagyunk, egy perifériás régió, nézem már szét, hallgassa meg a gazdákat, hogy mi mindent kell zsebre tenniük. Beszélnünk kell arról a kérdésről is, hogy mi történik majd az új szabályokkal. Köszönöm. Pan poseł Szerau. Poseł Szerau képviselő. Szárjó. E, e, Vou Köszönöm szépen. Én egyetlen kérdést szeretnék feltenni, ez a tejjel kapcsolatos. <clears throat> Néhány kolléga már felvetette ezt a témát. Ez azt kellene, hogy mutassa számára, hogy milyen fontos ez a téma Európa számára. A kérdés a következő, nem fogják meghosszabbítani a kvótákat. De ez azt jelenti, hogy bizonyos egyének ebből hasznot húznak, bizonyosok pedig hátrányba kerülnek amikor egy döntést hoznak, akkor a negatív hatásokkal is számolni kell. Gyakran sajnos az történik, hogy ígérnek valamit, és más történik. Biztos úr, milyen mechanizmusokat javasol a hátrányos helyzetbe kerülők megsegítésére? Mert valószínűleg nagyon sok üzembe kell, hogy zárjon majd emiatt, és hát akkor ez nagyon nehéz lesz azoknak a régióknak a számára, ahol nincs alternatív megoldás. Köszönöm. Dziękuję pani poseł Dancila. Dancila képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagyon nagy az ingadozás a tejpiacon, és ez sújtja a tej ágazat állapotait. gyakorlatilag nem a tejtermelők keresnek a tej előállításán, hanem a feldolgozók, a tejipar. A tejkvóták eltörlésével 2015-ben valamire szükségünk lesz majd, ami felváltja a kvótarendszert, és egyensúlyt teremt a tejtermelők és a kereskedelem között. Mi a bizottság válasza erre? Dziękuję pan poseł Smith. Smith úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Köszönöm elnök szépen, elnök úr. Én kezdek együtt érezni a biztos úrral, hiszen már nagyon a kitartást kíván, kíván, hogy még mindig itt van. Úgyhogy vizsgáljuk már meg, hogy ezek az ülések mennyire hatékonyak, hogy 30-an föltesznek egy perces kérdéseket. Nem tudom, hogy ennek bármiféle hatása lehetne. Úgyhogy egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, hogy üdvözlöm, hogy egyszerűsíteni akar, majd elküldöm a Skót kormánynak a jelentését. Ezt már el küldtük az előtjének és pontosan erről szól, és a többieknek is elküldöm hogy bizonyítsuk, hogy mire lenne szükség, amit a bizottság gyakran ígér, de soha nem történik meg az egyszerűsítés terén. Bardzo dobrze oczekujemy. Pan poseł Rebega. Da. Mulțumesc mult, domnule. Remek. Várjuk, Rebega úr. Egy ideje. Azt ígérte, hogy nem fog elmenni itt, itt is vagyok, itt is vagyok, illetve a a termelőket nem hagyja cserben, ez volt az ígéret egészen pontosan. Tehát a kérdésem az, hogy a tejpiacon hogyan biztosítja a stabilitást a kvóták utáni időszakban. Hogyha folyamatosan ismételjük ezt a kérdést, talán előbb-utóbb választ is kapunk. Aztán a következő mondandom a gazdák nem tudják eladni a termékeiket, milyen intézkedéseket terveznek ennek a kompenzálására? Milyen prioritást kapnak a helyi gazdák? Ez a harmadik kérdésem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Desz úr következik, az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen azt mondta, hogy az első két évben nem lesz szankció a greeninggel kapcsolatban. Az Európai Számvevőszékkel egyeztette ezt a kijelentését? Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, 40 képviselő vett részt ebben a vitában. Mindenki, aki akart, felszólalhatott. Köszönöm szépen, hogy nagyon fegyelmezettek voltak, és elnézést kérek, hogy korlátozni kellett az időt. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak. Reagálnia kell, ugye hát egy biztosnak ez kötelessége. Rengeteg kérdés, és köztük hasonló kérdések is hangzottak el. Mindent megteszek, hogy röviden válaszoljak. A marha hús helyzetét illetően Óriási a piacnak az ingadozása. Január és szeptember között 2014 és 2013 összevetésében 22 százalékos ingadozás jelent meg. Azt gondolom, hogy piaci lehetőségeket kell elérhetővé tenni, illetve plusz támogatást rendelkezésre bocsátani. A kereskedelmi tárgyalásaink is erre irányulnak. A TTIP különösen az Unió számára ez egy érzékeny kérdés, és vannak különböző normák, többször elmondták önök is ezt. A vitaindítomban ezt el is mondtam, hogy a normákból nem engedünk, különösen a hús esetében. Tehát ott fontos, hogy a gazdák számára stabil árakat biztosítsunk. Aztán a tejhelyzet. Komoly átalakulás alatt áll a ágazat A szakpolitikánk és a szabályok miatt. 2008-ban kijelentettük, hogy 2015-től megszűnnek a kvóták, és az éghajlatváltozás miatt 5%-kal megemelkedett a tejtermelés, ennek is hatása lesz, ez egyértelmű. Minden házi közgazdász, aki én is vagyok, tudja ezt. Az átlagára egy liter tejnek 30 cent jelen pillanatban az Unióban. Tehát még nem vagyunk mély válságban, sőt, nagyon magas árakról süllyedtünk le ide. Az a bekerülési költség, illetve az olajárak alakulás az utóbbi időkben indokolja mindezt összességében, hogyan tudnánk az import árakat csökkenteni, illetve az energiaárakat valahogy át kell hárítani a fogyasztókra. Azokra, akiket sújt a műtrágya, aztán a takarmány, illetve az egyéb költségtételek. És a parlamenttől ennek a figyelembevételét kérném. És várjuk persze az információt tagállami szintről is, illetve innét is. A tej ügyben annyit tudok mondani, hogy a közös piaci eh, szervezetek ügyében eh, igyekszünk kezelni a helyzetet. Tudatában vagyok annak, hogy itt komoly aggályok merülnek fel, illetve piaci problémákra kell reagálnunk minél gyorsabban, és talán hamarabb, mint korábban sikerült. Ugyanakkor az orosz embargó valóban olyan helyzetet idézett elő Lengyelországban többek között, 25%-kal csökkent a az export, 7,2%-kal csökkentek az árak. Kapjuk havi, havi szinten a tagállami adatokat. A lengyel hatóságok 7,2%-os árcsökkentést jeleztek, miközben Észtországban 22, Lettországban 20,3, és a három baltikumi állam, balti térség három államában 12%-kal csökkent az export összességében. Tehát nagyon nehéz költségvetési helyzetet jelent e, ez mindannyiunk számára. Kevesebb a szolidaritásra rendelkezésre álló keret, és ez most sajnos sújtja a tejtermelőket. Most véglegesítjük Finnországgal a tárgyalásokat, és a finn hatóságoktól azt kértük, hogy adjanak ötleteket, hogy hogyan tudnánk hathatósabban támogatni a gazdáikat. Dolgozunk ezen, Dodz képviselőasszony tegnap a tej ára 1,1 centtel csökkent, tehát nem nagy mértékben, ez még nem volt e, drámai. A vaj, illetve a sajt ára is hasonló mértékben csökkent, úgyhogy akár onnan is kérhetnének plusz támogatást. De Nyilvánvaló, hogy lesz egy rövid távú ingadozás, de nagyon figyelünk a helyzetre. Vannak rendelkezésre álló mechanizmusok. De ne beszéljük be magunknak, hogy válság van. Az embargó után volt a zöldség gyümölcspiacon, van válság, és ezt is a legjobb tudásunk szerint kezeltük. Ami a TTIP-et illeti. Én többször említettem már, hogy meg fogom védeni a mezőgazdaságot a tárgyalásokon. Ott leszek és Malmström asszonyjal együtt fogok működni. Az európai mezőgazdasági modell nem tárgyalási téma, nem ad, engedünk belőle. A TTIP nem vezet a kereskedelem teljes liberalizálásához. Tudom, nagyon fontos, hogy ezeket a tárgyalási pozíciókat tisztázzuk. A biztos kollégám meg is teszi ezt, hogy a titkosságot megszüntessük, ami körbeveszi ezt. Ami a ezt a kérdést illeti, hogy a tejtermékek közötti párhuzamosság a piaci hozzáférés és a geográfiai jelzők feltüntetésével mi lesz, erre is nagyon figyelünk. A age, a közös legelő kérdése Írországban. Írországban, a vidékfejlesztésben ezt mindig figyelembe vesszük, és a bizottság foglalkozik ezzel a témával. Tartjuk a kapcsolatot az írhatóságokkal. A jelenlegi program azt mondja, hogy a common osztozó gazdáknak csak akkor van joga pályázni, ha csoportban pályáznak, legalább a tulajdonosok 50%-a pályázik. Ez nagyon fontos a hegyvidékek számára, hiszen itt a biodiverzitás megőrzés is nagyon fontos. És remélem, hogy megoldást tudunk találni, hiszen szeretnénk, hogy a közös legelőgazdálkodók lehető legnagyobb hányada az írgazdák támogatást kapassanak. Ami az orosz gyümölcs és zöldség embargót illeti. Az egyik lengyel képviselő kérdezte. A kérvények 87%-a Lengyelországból érkezett a támogatásokra, de csak 18%-a szívta föl a támogatásokat. Mi történt a kérvény beadása és a támogatás lehívása között? Hova lettek a gazdák? Aztán volt egy második csomag. Több mint 80 ezer tonnát, ö, almát ö, érint, 36 ezer tonna almát kivettünk a lengyel piacról, és 90%-át szabadon szétosztottuk. Én értem, hogy még mindig van alma probléma Lengyelországban, és még mindig megvizsgáljuk a helyzetet, hogy hogyan segíthetünk ebben a kérdésben, különösen Lengyelország helyzetét figyelembe véve. Ami a madárinfluenzát illeti, három sürgőségi tervet fogadtunk el, az Egyesült Királyság Németország és Hollandiára vonatkoztatva bevontuk az állatorvosokat. Az a célunk, hogy gyorsan megakadályozzuk a betegség terjedését, mert ezek nagyon fertőző betegségek. Ennek érdekében a három tagállam intézkedéseket fogonosított, kényszerlevágásra kerültek az állatok, és tisztasági intézkedéseket vezettek be. Figyeljük a helyzetet a nemzetközi szervezetekben is, és remélem, hogy működnek az intézkedések, de természetesen bármikor Szívesen beszámolok önöknek, és Hollandiában megint szétnézek, hogy mi történik a jövő héten, mert tudom, hogy Hollandiát érintette nagyon ez a válság. Ami az azori szigeteket és a tejkvótát illeti, és általában a tejkvótákat. Mhm. Nagyon sokszor hallottunk erről, de ha egy szabályba belekezdünk, nem változtathatunk rajta. 2008-ban elfogadtuk a szabályt. A legtöbb tagállam eleget tesz a kitételeknek. De most mindenki felkészül a kvóták kiiktatására. Talán kicsit túl hamar készülnek fel, különösen Írországban, nagyon jó idő volt az idén, ami azt jelentette, hogy a tejnek nagyon jó volt az előállítási költség és ár viszonya. Úgyhogy arra kérem a gazdákat, tegyenek felkészülési intézkedéseket. Nem hátrálunk meg, véget vetünk a kvótáknak. És ami az Azori szigeteket illeti. Felül fogom vizsgálni a programot. Megvizsgálom, hogy hogyan kezelhetjük ezt a konkrét problémát, amit említett. Az önök helyzetére már felhívták a figyelmemet, de a tejkvóták azok valóban megszűnnek és a vidékfejlesztési program talán segíthet a gazdák helyzetén. Szerkezetváltás, innováció a kivezető út. Az rendszer szintén említése került, és az rendszer egy jelentés tárgya az Európai Bizottság megrendelt egy jelentést ezzel kapcsolatban. A munkaprogramot nem állította össze 2015-re még a bizottság. December 16-án fogadjuk majd el, és a prioritásokat a biztosok kollégiuma rögzíti, kiderül, hogy bekerül-e ebbe a rendszerbe az iskola tej program. De azt gondolom, hogy kiegészítést nem várható, tehát nem fogjuk bővíteni az iskolatej programot és ahogyan korábban már említettem, megszűnnek a korlátozások, és az októberi levél nem sok segítséget jelentett a gazdák számára a piaci volatilitás kezelése tekintetében, és azt gondolom, hogy 2015-ben majd ebből indulunk ki. Györgyeva asszonynal, a költségvetéseket felelős biztossal 430 millió euró áll rendelkezésre 2015-re, és a piaci volatilitás, a kvóták eltörlése, mezőgazdasági intézkedések következménye elsősorban nem politikai intézkedéseként. Tehát a, felszólítanak a meghallgatásokon, hogy tegyek valamit ez ügyben, és a költségvetési tárgyalásokban aktívan részt veszek, és az önök számára társjogalkotóként is azt gondolom a tanácsi következtetések fényében ez fontos szerepet jelent. És Továbbá a vidékfejlesztési program aktualizálása, frissítése annyit jelent, hogy miután júniusban lezárultak a tárgyalások, júliusban eh, pedig a jogszabály is megszületett, egy kicsit elcsúszott a vidékfejlesztési programnak a végrehajtása, de ahogyan említettem a hozzászólásomban, nem minden tagállamot érintett az egyformán, folytatódik a munka, és január 1 valamint májusban még nagyon sok programot fogunk jóvá hagyni. Azonáltal legjobban ismert tagállam tekintetében azt mondhatom, hogy nagyon sok mindent már rögzítettünk, és rengeteg vidékfejlesztési program áll majd az önök rendelkezésére. Franciák, francia régiók számára, attól függően persze, hogy melyik régióban dolgozik az ember, tehát eh, Franciaországot illetően várjuk a korai reakciókat, a bizottság felülvizsgálja a Vidékfejlesztési programoknak az alakulását. Épp konkrét nehézségeket is figyelembe fogunk venni, és a legtöbb tagállam vidékfejlesztési programjai pedig folytatódnak töretlenül, remélhetőleg 2015 májusára megszületik a jóváhagyás. Aztán az EU éghalatváltozási stratégiáját, illetően én várom az előadónak az erdők helyzetével foglalkozó jelentését, és tudom, hogy fék a munka. Remélem, hogy ez a konkrét tevékenység minél előbb eljuttatja az adatokat majd hozzánk, és egy EU szintű erdészeti stratégiát fogunk kialakítani, és az önök szakbizottságának a véleményét is meghallgatjuk a véglegesítés előtt. Azután nagyon fontos az éghajlatváltozás, mint probléma. Az erre vonatkozó csomag figyelembe veszi ezt, és ez érinti az erdőgazdálkodásnak a területét is. Remélhetőleg áttekinthetővé teszi, hogy mennyire fontos a hozzájárulása az emissziócsökkentéshez a mezőgazdaságnak. És a megfelelő élelmiszerbiztonsági kérdésekkel is össze kell ezt hangolni. Tudom, hogy nem sikerült mindenre kitérnem. McCarthy képviselő kérdésére például az ellenőrzések ügyében szeretnék még kitérni. Óriási probléma a pályázók és a kedvezményezettek szempontjából 2015-ben folytatódik ez a probléma, várjuk a javaslatokat, hogy hogyan javíthatnánk a helyzetét a kedvezményezetteknek. Tehát a parlamenttől és a többi érintettől is várjuk a javaslatokat, és nagyon szívesen továbbfejlesztjük a rendszerünket. Végül, elnök úr, tudom, hogy szívesen lezárnák, folytatnák már egy következő tevékenységgel a napjukat. A számvevőszékről annyit mondhatok, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a szakpolitikát, a greening, a zöldítés politikáját végre kell hajtani, és az ügyben, hogy megfelelően hajtják-e végre. Amennyiben nem megfelelő a végrehajtás, kevesebb lesz a támogatás a kedvezményezettek számára. De ugyanakkor az ökogazdálkodásban van egy türelmi időszak, ez egy két éves időszak, amíg nem, nem vetnek ki pénzbüntetést. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Megértjük természetesen, hogy nem tudott minden kérdésre részletesen válaszolni. Biztos úr, összefoglalva várjuk a, a, bátor döntéseit minden területen, a tejágazatban és minden más területen, amelyről szó volt. Úgy tűnik, hogy ön egy dinamikus személy, és várjuk öntől a döntéseket. Nagyon sok sikert kívánunk önnek, természetesen kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt kívánok az összes jelenlévőnek, a szakbizottság tagjainak, gyümölcsöző együttműködést kívánok az Agri főigazgatósággal, most pedig elérkeztünk a munkánk végéhez, még egyszer szeretnék köszönetet mondani önnek, biztos úr. Azt hiszem, hogy az elkövetkezendő öt év nagyon jó munkákat ad majd számunkra, ami pedig a napirendünket illeti. a koordinátorok ülésének a jelentését kellene elfogadnunk, tehát ezt úgy tekintem, hogy el is fogadtuk. Mindenkinek boldog ünnepeket, remélem biztos úr, hogy a következő ülésünkön több lesz az időnk, most pedig kérem, hogy egy kis fogadáson vegyen részt velünk együtt. Köszönöm a tolmácsok munkáját is. Köszönjük az erőfeszítéseket.